egy kicsi csúszásban vagyunk, közös vita a 2014 és 2015 évi költségvetésről. Egy sor jelentésről van szó, hiszen közös vitáról van szó. Gardia Rubial úr és Holmeyer asszony az első jelentés szerző, szerzője, aztán Döpré úr jelentéséről van szó, aztán pedig Döpré és Lewandowski képviselők jelentéséről van szó. Döpré úr egyébként hét jelentést jegyez. Most megadom először is négy percben az előadónak, Gárdi Ezeber Rubiálnak a szót parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. A Költségvetési Szakbizottságban valóban feltorlódtak a munkák, és ezért van olyan sok jelentés, amiről most vitáznunk kell, és holnap pedig ezekről szavazni is fogunk. És sikerült e, megállapodnunk időben, de a fourteen es módostókról nem sikerült tehát azokról is sikerült megállapodni, és ez sokak munkáját dicséri, akik itt vannak a plenárison. És szeretnék Georgieva biztos asszonynak köszönetet mondani, az olasz elnökségnek, különösen az elnökség vezetőjének, és mindazoknak, akik nagyon sokat dolgoztak az elmúlt hónapokban ezen a megállapodáson senki sem gondolta, hogy sikerül ezt tető alá hozni, hiszen nagyon eltértek az eredeti álláspontok, tehát a tanács és a parlament véleménye is nagyon eltért egymástól, de az Európai Tanács tagjai, tehát a 28 tagállam is nagyon különböző álláspontot fogad el. Voltak intézmények közötti és országok közötti ellentétek, kételyek a számokkal kapcsolatban, és ezért egy időzített bomba ketyeget valójában az asztalunkon. De meg kellett ezt oldani, meg kellett tárgyalnunk, hogy hogyan fogjuk megoldani a 2015-ben felmerülő problémákat, illetve a középtávú kifizetésekkel is kezdeni kellett valamit. Előadóként elmondhatom, hogy sem a tárgyalások lefolytatásával, sem pedig a számadatokkal, illetve a politikai vita hiányával nem vagyok elégedett, de sikerült egy költségvetést elfogadni, és ezért a, a legújabb szöveg, amelyet holnap meg fogunk remélhetőleg szavazni, a legjobb, amit, meg, amit el tudtunk készíteni, 4 milliárd 700, 700 millió euróval több pénz van arra, hogy a céljainkat megvalósítsuk. A KKV-k szintén több finanszírozást kapnak, a gazdák, akiket szintén sújtottak a, a problémák, nekik is több pénz jut. És végső soron nem egy olyan költségvetésről van szó, amely elhanyagolná az európai polgárokat, hiszen lesznek ösztöndíjak, illetve számos programmal segítjük őket. Egy innovatív KKV programot is lehet finanszírozni. A női szexuális csonkítás ellen is fellépünk, ezek mind szerepelnek a költségvetésben. Az Európai Parlamentben sokat küzdöttünk ezért, ugyanis ennek a költségvetésnek az alternatívája az volt, hogy egyáltalán semmit nem fogadunk el. Ekkor elszalasztottuk volna azt a lehetőséget, hogy ezt a rengeteg pénzt felhasználjuk, ugyanis ez pluszban jött be még az előzetesen rendelkezésre álló pénzen felül. És száz százalékig az európai költségvetésen alapul. Tudjuk, hogy ez a költségvetés nem elégséges, és pontosan ezért volt nagyon fontos a tanácssal kompromisszumot kötni, és 2015 elejétől egy igazi megoldást fogunk majd kidolgozni erre a problémára. Az Európai Unióban nem az a probléma, hogy mennyit költünk, ugyanis ez csak a GDP 1%-a, a, a bevételekkel van gond. Tehát az volt a megoldás, hogy a saját forrásokat növeltük és csökkentettük a nemzeti hozzájárulásokat. A az ECOFIN még nem állapodott meg, ezért a pénzügyek jelenleg be vannak fagyasztva, de a saját forrásokkal foglalkozó magas szintű csoportra nagyobb szükség van, mint bármikor, ahhoz, hogy egy szilárd és megfelelően finanszírozott költségvetést tudjunk megvalósítani. A jövőben erre lesz leginkább szükség. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, kedvesebb leszek a raportőrökhöz, mint a felszólalókhoz. Mégis kérem, hogy tartsák be a felszólalási időt holmeier asszony szót négy percre. Elnök asszony, kedves kollégák, biztos asszony, a tanács képviseletét is üdvözlöm. Az elején szeretném megköszönni a munkát, mert egy tárgyalási maraton keretében sikerült hogy a szakbizottság elnöke és kollégám, aki sikra száll a költségvetésért és az Európai Unióért, delegációként Fernández képviselőtársammal is sikerült Depré kollégával együtt, még egyszer mondom, tárgyalási maraton keretében közösen egy költségvetést tető alá hozni, amelyel sokan nem értettek együtt. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm szívből, hogy ez sikeredett. A második köszönet a biztos asszonynak szól, aki a saját csapatával között azért, hogy átmenjen ez a költségvetési tervezet, és a tanácshoz is köszönettel fordulok, mert az elején elég nehéz munkának néztünk elébe, a végén azonban sikerült a munka. Lehet, hogy nem optimális az eredmény, de ez legalább egy utat vázol fel. Ha megné- majd megnézzük a többi intézményt is, de annak örülök, hogy az Európai Külügyi Szolgálat vonatkozásában az általános adminisztratív költségeket transzparensen, és szerűen tudtuk felállítani. A bíróság tekintetében megegyeztünk annak érdekében, hogy az új bírókról megállapodjunk, aztán a bíróság az ERD nevében megfelelő plafonokat határoztunk meg, és hogy a parlament nevében az együttműködésben is sikerült a Regionális és Szociális Bizottsággal, illetve a Régiók Bizottságával is szinergiákra törekednünk. Tehát nem voltak olyan nagyok a problémák a többi intézményre nézve a tárgyalások, mint a bizottságot illetően. A bizottság esetében sok gondunk volt, és egy dolgot szeretnék hangsúlyozni. Azt nem lehet megengedni, hogy az új költségvetésekkel legnagyobb részt már csak régi számlákat fizessünk ki, és ezáltal azok a programok, amelyekkel hónapokon keresztül, sőt két éven keresztül fejlesztettünk ki, azokat le kell, hogy fékezzük, művi módon feltartóztatjuk őket, annak érdekében, hogy a fizetés, kifizetéseket, a pénzáramlást egyáltalán fent tudjuk tartani, ez nem elfogadható. Ezért nagy sikernek tekintem, hogy legalábbis a kifizetési tervet és a megvalósítási garanciát a többéves pénzügyi keret kontextusában egyáltalán napirendre tűztük, és igyekszünk erre megoldást találni. Bízom abban, hogy a tanács és a tagállamok nagyobb számban képviseltetik majd magukat a megbeszéléseken, mint abban a szakbizottságban, amit az ügynökségekre hívtunk életre, amelyben az ő feladataikat vizsgáltuk, és azok pénzügyi felvértezését. Úgyhogy tisztelettel várjuk a tanácsképviselőjét az új programoknak a végrehajtását illetően, mert szeretnénk előrébb haladni, előre jutni az Európai Unióban. A parlament nem csak ö, ö, követel visszamenőleg, hanem vállalja a nehézségeket, és ilyenkor kedvezményeket is tesz. De azt is várjuk, hogy pont ennél fogva a régi számlák kifizetési igényeket tekintve önök is tesznek lépéseket felénk, hiszen ott van az az iránya, hogy nem szabad új eladósodottságot felhalmozni. Ez legyen tehát az önök missziója is. Köszönöm. Our next... Köszönjük szépen a következő felszólaló, de pedig Depré úr négy percben szólal fel, hét jelentésért és a Lewandowski úrral közös jelentésért fel parancsoljon. Madame la Présidente. Elnök asszony, biztos asszony, kedves kollégák! A tárgyalások során az Európai Parlament és a Költségvetési Szakbizottság három prioritást határozott meg, három célt tűztünk ki. Az első, hogy stabilizáljuk, mivel csökkenteni nem tudjuk, a fizetetlen számlák agasztóan magas szintjét. 2010-ben 25 milliárd, 2014 végén viszont 25 milliárd volt ez. Tehát az első lépés az lenne, hogy ezeket stabilizáljuk. A második célkitűzés a, csak a tanácshoz tartozó ügyek megoldása, a kifizetésekhez kapcsolódó jogállások tisztázása. Meg kell állapodnunk ezzel kapcsolatban a másik két intézménnyel, és a kifizetetlen számlákat is elfogadható szintre kell visszaszorítani. Milyen mérleget vonhatunk egy hosszas tárgyalással eltöltött hét után? Az üléseknek legnagyobb része sajnos általános ellenérzéssel találkozott. 2014-re és csak erre az évre 3 milliárd 529 millió euró átcsoportosításával járna. Itt arra kénytelenek vagyunk azt mondani, hogy a 2014-es helyzetet ne roncsuk tovább a jövőben. A második a, a speciális eszközök helyzete. Az Európai Parlament és a Bizottság ebben nem tudott megállapodni, tehát egy 350 milliós hitel lenne itt egy lehetőség, de ezt sem döntöttük még el. És nagyon fontos még a kifizetetlen számlák növekvő összege miatt ezek kezelése. A bizottságnak 2015-ben egy frissített jelentést kellene közzétennie a kifizetetlen számlákról, és alternatívát kellene ajánlania. A három intézmény együtt fog működni egy terv kidolgozásában, és mi azt kérjük a bizottságtól, hogy formalizálja is ezt a tervet, és ezt a tervet a három intézmény közösen fogja elfogadni, mielőtt a 2016-os költségvetést elfogadnák. Röviden összefoglalva, a költségvetési hatóság két ága közötti kompromisszum elfogadható, és megérdemli azt, hogy támogassuk, ugyanis az a Költségvetési Szakbizottság nagy többséggel támogatta azt. És elnök azt, hogy most el, kitérnék néhány apróságra. 30 millió itt, 11 millió ott, átcsoportosítások, Ezeket skalpként aggatja ki a, a bizottság azért, hogy meg tudja szégyeníteni a visszaeső tagállamokat. De szerintem ez nem növeli azok érdemeit, akik ezt javasolták. A tanácsban egyes tagállamok azt kérték, hogy az újraértékelés fényében töröljék ezeket, és Lewandowski úrral közösen jegyezzük az erről szóló szöveget, és őt fogom majd megkérni, hogy ő mutassa ezt be. De mivel ez a megállapodás részét képezi, én azt gondolom, hogy a szóbeli gesztusokra lenne szükség az érintettekkel szemben. Nem is szeretnék már mást mondani, elnök asszony. Köszönöm szépen. Említette a tevőjét, tehát megadom négy percben Lewandowski útnak a szót. Komisarz Dia Kristalina, finalizujemy w tym tygodniu bardzo trudny proces uzgodnień budżetowych. Köszönöm szépen. Nagyon nehéz folyamat tanúi vagyunk az európai költségvetés elfogadása 2014-2015-re és itt a saját források adták fel nekünk igazából a leckét. Először nem vettem részt az egy háromoldalú egyeztetésben, de úgy tűnik, hogy nagyon sajátos tárgyalások folytak az elmúlt évben. A pénzügyi tervről cseréltünk eszmét, idén pedig egy másik esemény történt, másik sajátos esemény történt. Mégpedig, hogy a áfa alapján való kifizetések adták a problémát. Minden évben van tehát egy saját, sajátos probléma, de ez nem az Európai Bizottság szüleménye, hanem óvatos becsléseket állít fel az Európai Bizottság, illetve 28 tagállam, és ez okozta a frusztrációt az elmúlt tárgyalások során, hiszen a megbecsült összeget végül, melyet a tagállami becslések alapján állítottak össze, az utolsó tárgyalási fázisban a tagállamok kihátráltak emögül és azt mondták, hogy a <clears throat> GDP alapján való számítás, illetve az um, a számítás nem ilyen um, eredményekre vezet. Nagy-Britannia és Finnország um, <clears throat> jelentősen változtatták tehát az összegeket. Végezetül, tehát a tárgyalások végez, végével azonban sikerült közös álláspontra jutni. És azt várták el a parlamenttől, hogy gyorsított eljárásban ö, hajtsa végre a saját oldalán a jogalkotási eljárást. Ez egy furcsa paradoxon, egyrészt fékeznek, másrészt pedig sürgetnek a tanács részéről. És a saját források területén is megállapodásra van szükség. Végezetül azonban sikerült a 2014-2015-ös költségvetést elfogadni, és üdvözöljük a saját forrásokra vonatkozó rendelet módosítását is. Két módosításról van szó, de ezek nagyobb átláthatóságot biztosítanak az Európai Unió finanszírozása számára. Márpedig eh, erre nagy szükség van eh, a becsvágyó tervek végrehajtásához nem panaszkodunk, hanem csak kritikus észrevételeket teszünk arról, hogy hogyan lehet ezt a jogalkötési eljárást jobbítani. A statisztikai változtatásokat a tagállamok maguk akarták bevezetni, ez alapján pedig a bizottság becsült összegeit is pontosítani lehetne. Nagyon nagy nehézségekbe kerül, nehézséggel álltak szemben azok a tagállamok, akik eh, nem elég tárgyalási rugalmassággal rendelkeztek, illetve magukban a költségvetésükben nem mutatkozott kellő rugalmasság. És így eh, nehéz volt eh, megfelelő pályára állítani a tárgyalást. Mi azonban a parlamentben kidolgoztuk a közös tárgyalási álláspontot a saját források tekintetében is. Múlt héten a Költségvetési Szakbizottságban elfogadtuk a jelentést, és ezért várjuk, hogy holnap pozitív szavazásra jutunk, pozitív eredményre jut a szavazás. Köszönöm Lewandowski úr, hallottuk a négy bejelentő jelentéstevőt, most pedig a tanács nevében Della Vedova úr kap szót, 10 percben, de lehet, hogy kevesebb időben is el tudja mondani. Elnök asszony, igen, tisztelt parlamenti képviselők, a Georgieva alelnök asszony, képviselő hölgyek és urak. Most szólalok föl itt azon politikai megállapodásról, amelyet a parlament a, és a tanács december 8-án fogadott el az Európai Unió 2015-ös költségvetéséről és a pótköltségvetésekről, melyek a 2014 éves évre vonatkoztak bizakodóak vagyunk, um, hogy a parlament pozitíve van szavaz erre a megállapodásra. Mint tudják, ezt a megállapodást hosszú tárgyalások és komplex tárgyalások eredményeképpen lehetett um, elfogadni, és uh, egy sor nyitott kérdés sikerült um, szabályozni. Ilyen sok pótköltségvetést még nem kellett sohasem elfogadni, és soha nem volt még ilyen nehéz a tárgyalások elfogadása, különösen azért, mert a ki nem fizetett számlák összege, illetve a kifizetési kötelezettségvállalások soha nem voltak még ilyen magasak. Éppen ezért tehát az elkövetkező években emellett köteleztük el magunkat, csökkenteni akarjuk e a ki nem fizetett számlák arányát. Nagyon különböző álláspontok fogalmazódtak meg a késedelmes fizetések tekintetében a tárgyaló partnerek között, de végezetül sikerült egy jó kompromisszumot találni. Biztos vagyok bennem, hogy az Európai Parlament is egyetért a, örül annak, hogy 3,5 milliárd eurót sikerült előirányozni az, Uni, az Európai Unió biztos működését biztosítandó, és így sikerül a kifizetetlen számlák összegének növekedését megakadályozni. A 2015-ös költségek pedig jelentős változást irányoznak elő. 361 millió euró a tartalék a rendkívüli, és a rendkívüli tartalék, és 315 euró pedig az úgynevezett speciális tartalékokra van előirányozva, és ugyanakkor megállapodás jön majd létre az egy intézmények között a tekintetben, hogy ez a felső határok alá tartozik-e vagy sem. Úgy gondolom, hogy jó egyensúlyt sikerült találnunk a szoros költségvetési helyzet és az Európai Unió költségvetési igénye között sikerült megfelelő kiadási politikát folytatni. A 2015-ös költségvetésben 124,3 milliárd euró a kötelezettségvállalás, 1,8%-os növekedéshez 2014-hez képest, és 141 milliárdos kifizetési kötelezettségvállalás, ez pedig 1,6%-kal több a 2014-es költségvetéshez képest. Az itt elfogadott összegek elegendő játékteret biztosítanak, elegendő marzsot biztosítanak, a több éves pénzügyi tervben meghatározott pénzügyi keret számai és a valóság között. Ilyen módon tehát a bizottság elegendő játéktérrel rendelkezik annak érdekében, hogy az előre nem látható kérdésekre reagáljon, de ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy a jelenlegi költségvetés a új programok intelligens és hatékony alkalmazását lehetővé teszi, figyelembe véve azt, hogy ez a második részköltségvetés a többéves pénzügyi kereten belül. Néhány példát szeretnék mondani. a foglalkoztatásra, a kutatásra, az oktatásra és a kis és középvállalatok támogatására szolgáló alapok 33%-kal nőttek a 2014-es költségvetéshez képest. Ugyanakkor az Európai Unió külpolitikáját támogató pénzügyi támogatás 8,5%-kal nőtt. A külső határok védelme, illetve a migrációs áramlatok kezelését szolgáló pénzügyi előirányzatok is nőttek. A mezőgazdasági politikában hallottuk az ágazat kérését, különösen, hogy az orosz embargó hatásait eh, kompenzáljuk, eh, és így eh, megfelelőző előirányzott tartalékokat, illetve cím, címkézett kifizetéseket biztosítunk, annak érdekében, hogy kompenzáljuk a gazdálkodók kieső bevételét. Természetesen az év folyaman, folyamatában is a rendelkezésre álló adatok fényében kell vizsg- megvizsgálnunk a költségvetés érvényesítését, November 17-én a bizottság egy új 2015-ös javaslatot készített elő, valamint a 2014-es <clears throat> pótköltségvetéseket is november 28-án előkészítette, december 8-án megállapodás jut létre a tanácsa és a parlament között, és így sikerülhet reményeink szerint elfogadni a e két költségvetést, és új lapot nyithatunk a 2015-ös évben. A megállapodás nagyon pozitív jelzést ad a külvilágnak arról, hogy a két intézmény képes arra, hogy megfelelő megállapodásra jusson az állampolgárok érdekében. Még egyszer elégedettségemről szeretnék hangot, tanúbizonságot adni, és meg szeretném köszönni minden a tárgyalásban résztvevő félnek a, résztvevő, a részvételt, a három jelentéstevőnek, Garcia, Rubial, Holmeyer és Döpré képviselőknek köszönöm konstruktív és kooperatív hozzáállásukat. Meg szeretném köszönni persze Georgievi biztosasszonynak és csapatának is hogy segítették a munkánkat, és hozzájárultak abból, hogy sikerült pozitív megállapodásra jutni. Végezetül tehát béli meggyőződésemet szeretném kifejezésre jutatni, hogy ez a megállapodás megfelelő támogatást kap a parlamenti szavazáson, és ilyen módon valóban közösen dolgozhatunk annak érdekében, hogy a ki nem fizetett számlák részaránya csökkenjen, és a tagállamok pedig a nemzeti költségvetésüket is konszolidálhassák, a saját forrásokat pedig a gazdasági növekedés céljaira és az új munkahelyek teremtésére fordíthatjuk, és ezzel minden európai állampolgár javát szolgálhatjuk. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen a tanácsnak, most a bizottságé a szó. Georgieva biztos asszony 10 percet kap, de természetesen nagyon örülünk, hogyha rövidebben is össze tudja foglalni. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök asszony, hogy szólhatok a parlamenti képviselőkhöz még a holnapi szavazás előtt a 2014-es módosító költségvetések, a 2015-ös költségvetés, illetve a 1150-es rendelet módosításának kapcsán. Azt hiszem minden egyetértünk abban, hogy nagyon nehéz tárgyalásokon vagyunk túl. Ez az első olyan év, amikor az új többéves pénzügyi kereten belül kell döntést hoznunk, és most először fogadunk el olyan költségvetést, amelyet már a TPK keretében alkottak meg. És most az is a feladatunk, hogy stabilizáljuk a kifizetetlen számlák számát. És mindez azzal párosul, hogy sok tagállamnak oda-haza is nehézségekkel kell megküzdenie de keményen küzdöttünk azért, hogy megállapodjunk, és szeretném megköszönni a Költségvetési Hatóság mindkét felének azt, hogy egy folytonosságot és kiszámíthatóságot biztosító tervvel álltak elő, de mindezeknél fontosabb az, hogy ez egy üzenetet küld a polgároknak, miszerint a nehézségek és problémák ellenére tudunk olyan megoldást alkotni, amely az ő szükségleteikre válaszol leginkább. Ártvi elnöknek szeretném megköszönni, hogy vezető szerepet töltött be a tárgyalások során. Az előadóknak, Gárdia Zabal asszonynak, Holmájer asszonynak, ő már kiment, de eddig ott, ott ült a helyén, és Töpré úrnak, is szeretnék köszönetet mondani, és természetesen Lewandowski kollégámnak, aki korábban biztos volt, de most már itt ül a padsorokban, és a korábbi foglalkozásának gyakorlása során is segített nekünk. És szeretnék köszönetet mondani az olasz elnökségnek, Paduan miniszter úr egy kritikus pillanatban csatlakozott hozzánk, és nagyon sokan közülük ét nap alatt éve dolgoztak ezen a tervezeten. Remélem a megoldást, amire jutottunk, megszavazza holnap a parlament, ugyanis én azt nagyon jónak tartom. A bizottságnál mi azt gondoljuk, hogy amit mi eredeti javaslatként közzétettük, közzétettünk, az megfelelő volt, de ezzel is együtt tudunk élni, és ahogy önök közül már sokan elmondták, Számunkra létfontosságú, hogy az általunk alkotott programok az embereket szolgálják. A 2014-es költségvetés módosító tervezetekről szeretnék néhány szót mondani. Költségvetési szempontból igen mostoha év volt ez, ugyanis egyszerre gyakorol ránk nyomást a legutóbbi tervezési időszak kifizetése és az ezzel kapcsolatosan beérkezett számlák, illetve az új TPK keretében kisebb borítékokhoz kell alkalmazkodnunk. És 2014-re még más szükségletek is felmerültek. A módosító költségvetése különösen a hármas számú segített nekünk. A kontingencia mars segített eh, nekünk a, a bírságokból származó eh, bevételek eh, elosztásában, és ez kulcs szerepet játszott a, a költségvetés tervezetben, és segített nekünk kidolgozni a 2015-ös költségvetést is. A számok önmagukat beszélnek, hadd mondjak azért három rövid megállapítást. Először is újra átcsoportosítást és transfert is végeztünk, azokban az esetekben, ahol nem volt elég átcsoportosítás ebben az évben. Négy milliárd 250 millió euróra rúghat a kifizetetlen számlák száma az 1B 2,85 milliárd és 50 millió még a nemzetközi programokra is jut. Ez segít nekünk abban, hogy a világszerte nehéz helyzetben lévőkön segítsünk. A 2015-ös költségvetésről pedig hadd mondjam el, hogy mi az, amit mi a legfontosabbnak és legértékesebbnek tartunk. Először is, hogy a beruházásokra koncentrál a politikai prioritások között. Ez alátámasztja azt, amit Európa versenyképességének fokozása érdekében tettünk, illetve azt a 250 milliárd eurós beruházási tervet is, amelyet előterjesztettünk. Másodszorban a 2014-es költségvetéshez képest szerényen ugyan, de növekedett az összeg, ami lehetővé teszi, hogy alkalmazkodjunk ahhoz a két nyomási ponthoz, amelyet hallottunk. 2,6 milliárddal 1,8%-kal növekszik az egyik fejezet, és 1,6%-kal 2,2 milliárddal nő az 1A fejezet, illetve több mint 500 millióval nő a negyedik fejezet eh, finanszírozása. És ez egy igen fontos téma számunkra. És eh, hallottuk, hogy a gazdákat eh, nehéz helyzetbe hozta az, hogy csökkentek a tej és húspiacon az árak, illetve az orosz embargó is problémákat okoz, de ezekben az esetekben a vésztartalékainkhoz tudunk nyúlni. És nagyon fontos, hogy felismerjük azt is, hogy egészséges fejlemények vannak a kötelezettségvállalások és kifizetések között. 2014-ben és 2015-ben a munkánk eredményeként 97%-os ez az arány, ahhoz képest, hogy a korábbi években 89% körül mozgott ez. 2009-ben csak 83% volt. Mit jelent ez? Azt, hogy könnyebben kézben tudjuk tartani azokat a költségvetési sorokat, amelyek túl gyorsan növekszenek ahhoz, hogy ez számunkra kényelmes legyen. A parlament kérését teljesítettük, tehát kifizetési tervet készítettünk, és ez vezet a fenntarthatósághoz. A következő, tehát a lett elnökség nagyon komolyan veszi ezt a feladatot. Találkoztam a pénzügyminiszterrel és a külügyminiszterrel, aki az illetékes miniszter lesz a következő hat hónapban. Számunkra a kifizetési terv arról szól, hogy le kell számolnunk azzal, amit az elmúlt években tapasztaltunk, tehát a kifizetetlen számlákkal. A következő hónapok egyeztetései a speciális eszközöket is érintik. Korábban abban állapodtunk meg, hogy eltérhet a véleményünk, és ezért nem egyeztünk meg. A 2014-es plafon fölé is mehet az összeg, de megegyeztünk abban is, hogy ez nem egy végleges cél. Remélhetőleg ezt is megtaláljuk majd hamarosan. Ezen kívül még a kivételesen nagy bruttó nemzeti jövedelemmel is meg kellett birkoznunk. 9,5 milliárd euró jött váratlanul egyes tagállamok számára. Igen, korlátozottan érkeztek javaslatok ennek a módosítására. És a nyolc tagállam a módosító értelmében való kifizetésre szavaz, de csak akkor válik ez pozitív véleményé, hogyha ezt a parlament holnap elfogadja. Három dolgot szeretnék még elmondani. Először is az, hogy már van egy költségvetésünk, most az a feladat jön, hogy a lehető legjobban használjuk fel ezt a pénzt. Az eredményekre és a kiadások minőségére szeretnénk koncentrálni. A tárgyalások során a saját forrásokért felelős magas szintű csoporttal találkoztunk. Nagyon örülök, hogy két másik biztossal együtt engem is hozzáltak ehhez a csoporthoz és nagyon örülök, hogy ezzel kapcsolatban is eredményeket tudunk hozni. De végül, de nem utolsó sorban, ahogy azt hallhatták az új munkaprogramban is, nagyon elszántak vagyunk arra, hogy a prioritásokat összhangba hozzuk a költségvetéssel, így tudjuk megmutatni a polgárainknak azt, hogy az Európai Unió ott teljesíti az ígéreteit, ahol arra leginkább szükség van. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, biztos asszony! Most pedig a Regiszak Bizottság nevében Olbricht képviselő kap szót. Kettő percben. Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz! Dzisiaj dyskutujemy o budżecie przed głosowaniem i... <clears throat> Köszönöm szépen! reménykedünk a pozitív szavazásban. És el szeretném mondani, nagyon örülünk annak, hogy végezetül sikerült megállapodásra jutni. De ugyanakkor egy bizonyos fajta relativizmus érvényesül itt, szerint, hogy persze jobb, hogyha elfogadunk egy költségvetést, mint hogyha újabb módosításokra kényszerülnénk, de azt is látnunk kell, hogy a tárgyalások maguk roppant bonyolultak voltak. Erről beszélt a biztos is. És úgy gondolom, hogy ez szimptomatikus. Az észrevételek nem is a 2015-ös költségvetés tervezetre vonatkoztak, hanem elsősorban a 2014-es zárásra az utolsó pillanatig, az utolsó tárgyalási fordulóig arról beszéltünk, hogy hogyan lehet a 2014-es év katasztrófáját elkerülni, hogyan lehet megakadályozni ezt, hogy egy katasztrófa bekövetkezzen. Nagyon fontos vita volt ez, és ez kisugárzik a 2015-ös költségvetésre is. A 2015-ös költségvetés tekintetében tehát méreható és részletes vitát folytattunk, mely épp ezeket a kérdéseket igyekezett tisztázni. 2014-2015 ugyanakkor egy sor kulcskérdést felvetett a regionális szakpolitikák tekintetében. Le kell zárni a számlákat, és tornyosulnak előttünk a kifizetetlen számlák. A kötelezettségvállalást már megtettük, de 2014-ben, 2015-ben ezeket ki kellett volna egyenlíteni, és erre több pénzt kellett volna előirányozni. Tehát, mit akarok ezzel mondani? Elégedettségem csak részletes, részleges, vagy pedig relatív elégedettség, de azért örülök, hogy létrejött a megállapodás. Köszönöm szépen, most pedig a frakciók nevében két percben Fernándes úr kapszott elnök asszony, biztos asszony. A tanács képviseletét is üdvözlöm, tisztelt kollégák. Először is szeretnék minden résztvevőnek gratulálni, hiszen nagyon álhatatos volt az Európai Parlament, ez pedig megegyezésre vezetett a 2014-es évre vonatkozóan, az árszámadásra vonatkozóan és a 2015-ös költségvetésre vonatkozó tárgyalásokra vonatkozóan is, sőt az adósság konszolidációját illetően is, hiszen erről van szó végső soron. Mindez oda vezet, hogy hitelessé válunk, illetve maradunk, a növekedés és a foglalkoztatás szempontjából is előbbre tudunk jönni. Az adósság nem nőtt tovább, stabilizálódott, nem omlott össze az EU-s költségvetés, ami jó hír. 2014-ben 4,4 milliós rendes forrás állt rendelkezésre, korrekciókra is sor került, és ezáltal potolagos bevételekre is szertettünk különböző pénzbírságok révén. Ha ez nem lett volna, akkor a tagállamok a nemzeti költségvetéseikben megtartották volna ezeket az összegeket. 2015. E tekintetben is sikerült elérnünk azt, hogy a tanács által javasolt ö, csökkentéseket ö, minimalizáljuk. A foglalkoztatási és ö, növekedést ö, generáló programokat meg tudjuk tartani, aztán a humanitárius segélynyújtásban is előrelépés történt, hiszen a tanácssal és a bizottsággal közösen egy tervet állítottunk fel, hogy kifizessük, kifizessük azokat a számlákat, amelyeket, amelyek terén elmaradás mutatkozik. Ugyanolyan fegyelmezetnek kell azonban lennie az intézményeknek is, mint ahogyan azt elvárja a tagállamoktól, és így tudunk jól együttműködni a többéves pénzügyi keret keretében. Gályár úr kap szót két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Államtitkár úr és biztos asszony, a szociáldemokraták gratulációjához csatlakozom, és nagyon üdvözlöm a soros elnökséget is, mert nem lehet elég világosan hangsúlyozni azt, hogyha egy három hetes egyeztetési folyamat alatt a tanács a 21 tagnak a nagy részét arra kell, hogy felhasználja, hogy egyáltalán közös álláspontot alakítson ki, amit aztán az első tárgyalási kör felfüggesztése után sútba vágatik, akkor csak is kizárólag korog, gratulálni tudunk, hogy működőképes maradt az olasz elnökség. Mire is emlékeztet ez? Hát kicsit olyan pszichoterápiás emlékeim vannak erről, erre gondolok, mert a bizottság számait, illetően azt hallottuk, hogy nem helyesek ezek, ezen túl kell lépni. Az ellenállás problémáján is túljutottunk, és a tanács most azt mondja, hogy igen, készek vagyunk arra, hogy friss pénzt öntsünk az EU-s költségvetésbe, mert a válságot, a kifizetési válságot nem lehet tovább véka alá, szönyeg alá söpörni. Örülünk annak is, hogy a biztos asszony már dialógusba került a lett illetékesekkel, hiszen a lett kormány miniszterei lesznek majd azok, soros elnökként, hogy élettel töltsék meg a mostani tervezeteket. Mi az illetékes szakbizottság részéről nem tudjuk ezt másként elképzelni, mint hogy az alelnök asszonytól rendszeres beszámolót kapunk a számok trendjéről, számok alakulásának trendjéről, és hogy ez a pénz elegendő lesz arra, hogy a kifizetési válságot mederben tartsuk. Mondjuk nagyon bizakodó nem vagyok e tekintetben. Aztán a tanácssal azt is tisztázni kell, hogy az ígéreteket kövessék konkrét lépések is. Mi is oda fogunk figyelni erre. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm. Két és fél percben pedig Kölmer képviselő kapszót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm a biztosasszonyt, üdvözlöm a tanács képviselőjét, és természetesen köszönöm mindenkinek, aki részt vett e dokumentumok elkészítésében. Ugyanakkor az ECR frakció nevében mi egyáltalán nem vagyunk elégedettek, ezt el kell mondanom. Ezen a héten az intézkedések egész csomagjáról fogunk dönteni, de itt különböző pótköltségvetésekről van szó 2014-es évre vonatkozólag. Az egyik a katasztrófákra, a természeti katasztrófákra adott kiegészítő költségvetésnek tekinthetők, ezeket támogatjuk. Másrészt a nem kifizetett számlák finanszírozásáról van szó. Ez egzisztenciális fontossággal bír, de ezek a kompromisszumok, amelyeket kidolgoztak, abszolút nem uh, elegendőek mintegy 4 milliárd eurós kiegészítő költségvetést irányoznak elő, de ugyanakkor az EU-nak 23 milliárd euró adóssága van. Adóssága, hogy nem fizette ki a számlákat. Ezek adósságok, bárhogy szépítgetjük a dolgot. Mi az ECR frakció nevében ezért ezen pótköltségvetéseket elutasítjuk. A 2015-ös költségvetést megvizsgálva a 2010 ötös sarokszámokat is látni kell. Az év elején úgy kezdjük az évet, hogy 20 milliárd euró adósságunk lesz. Ezzel 141 milliárdról 121 milliárdra csökkennek majd a rendelkezésre álló pénzeszközök. Ugyanakkor pedig azt irányoztuk elő, hogy 145 milliárd eurót fizetünk ki, illetve ennyi kifizetési kötelezettséget vállalunk. Kérdezem önöktől, hogyan működhet ez? azt állítom, hogy semmilyen módon nem működhet, ha csak az EU öm, valamilyen módon öm, nem gyárt még pénzt, de hát ettől eltanácsolnám. Vegyük figyelembe tehát, hogy több mint 200 milliárd eurós kifizetési kötelezettségeket vállaltunk, amelyeket még teljesíteni kell, ez bonyolítja a helyzet. Beszélünk az általános tartalékról, speciális tartalékról, a rendkívüli finanszírozásról, antop, nem antop. Mindez nem átlatható. sokkal inkább George Orwell newspeakére emlékeztet ez engem, aki ugye a negatív utópiájában azt érte le, hogy a politika majd úgy ír, hogy az állampolgárok ezt ne értsék. És hogyha figyelembe vesszük, hogy a tanács 140 milliárdról beszél, a parlament 146 milliárdról beszél. Elnézést mondja az elnök, elnézést mondja az elnök, de bőven lejárt az ideje úgyhogy már két és fél percet kapott, és már három percet beszélt. Elnézést, de szeretném, hogy lezáruljon időben a vita. A következő felszólaló a Költségvetési Bizottság elnöke Artúj úr. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony, és először is szeretném megköszönni Gárdia Zabal asszonynak, Holmájer asszonynak és Döpré úrnak, az előadóknak, Georgieva asszonynak, az olasz elnökségnek és különösen Szalino nagykövet úrnak. A költségvetésünkről először is a reményről szeretnék beszélni. A költségvetési folyamat három hétig tartott, és a kormány, az olasz kormányjal nem lehetett kommunikálni. 28 európai képviselő aktivizálta magát, és 21 napot kellett várni arra, hogy egyeztetni tudjunk, de sajnos ezt nem fogadták el. 30 milliárdos hiány mutatkozik és mind a hatóságok, mind a hitelezők ezt problémásnak látják. 2014-ben az Európai Unió soha nem látott forrásokkal gazdálkodhatott, 5 milliárd folyt be büntetésekből, és ezt lehetett a legsürgősebb ügyekre fordítani. Ez egy nagyon jó kezdeményezés volt, de a tanács elutasította. A nemzeti kormányok közül egyesek nem hajlandóak az adósság szolgálataiknak előleget tenni, és ezért szükség van egy jó kezelésre, és nem szabad kifizetni azokat, akik ezt nem érdemlik meg. A belső döntéseket nem szabad mindössze mechanikusan követni. Mi azt kértük, hogy stabilizáljuk az európai adósságot. 2014-ben 4 milliárd 700 millió helyett 3 milliárd 500 milliót sikerült elérnünk, 2015-ben pedig 7 milliárd helyett 4 milliárd 800 milliót. Tehát nem sikerült minden olyan fényesen, de én azért reménykedem mégis, mert eh, például a kifizetetlen eh, számlák esetében eh, sikerült megegyezésre jutni. Az a lényeg, hogy december 31-éig ezt megoldjuk, és egy észszerű és fenntartható összegben állapodjunk meg. És ezeket a lehető legrövidebb határidőn belül meg kell tenni. Tehát ha 2016-ra előirányzott találkozó és a többéves pénzügyi keret arra kell, hogy ösztönözzön minket, hogy már 2015-ben megkezdjük a munkát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Másfél percben pedig Niriada képviselő kapszót. Köszönöm szépen. Meg szeretném köszönni kollégáimnak és az jelentéstevőknek, valamint az elnököknek azt a nagy munkát, amelyet végeztek. Teljesen világos, Teljesen világos, hogy a 2015-ös költségvetés világos határt húz a gazdagok és a szegények Európája között. És az emberek egyre inkább, egyre továbbra szenvednek a takarékossági politika következtében. Súlyos csapás éri például az ír halászokat is. 908 euró, millió eurót irányoznak át abból az alapból, amelyből őket lehetne támogatni. A sérülékeny, a társadalom sérülékeny része kerül nehéz helyzetbe, a humanitárius segélyt is csökkentettük a négyes fejezet hatája alatt. Nagyon meglepődtem azon, hogy 300 millióról 260 1,5 millióra csökkentették a segítségnyújtást. Biztosítanunk kell azt, hogy a humanitárius segítségnyújtást növeljük annak érdekében, hogy több millió menekült helyzetén javítani tudjunk. Emellett szeretnék a Juncker tervről is szólni néhány szót. Amikor januárban megjelenik a költségvetés módosítás, ennek közvetlen kihatása lesz a 2015-ös költségvetésre. Az 1A, 1B-ből való kifizetés kivonás befolyásolni fogja a helyzetet, ezt minél előbb kezelni kell az így a helyzetet. Elnök, elnézést, azt hiszem valaki kékkártyás kérdést szeretne feltenni, Mai asszony. Nériade asszony fogadja a kérdést? Igen, köszönöm. 30 másodpercben Moly asszony. Visto che ha chiesto di aumentare gli aiuti per... Köszönöm szépen. Ugye elhangzott, hogy a menekülteket fogadó központokban kell növelni a segítségnyújtást. Nem tudom, hallottál, mi történt. Olaszországban, Rómában hatalmas botrány robbant ki, ahol a oldal is és a jobb oldal is a szegények hátán kíván meg gazdagodni. Itt szegény emberekről van szó, tehát mielőtt mi újabb alapokat kérnénk, talán ellenőrizzük, hogy az eddigi forrásainkat hogyan használtuk fel. Köszönöm. 30, másodperce van válaszolni. Nos. Nem néztem utána a dolognak részletesen, de az biztos, hogy tisztázni kell a helyzetet, tisztán kell látni, világossá kell tenni, hogy honnan érkezik a pénz és hová érkezik. Kétség sincs a felől, hogy tisztázni kell. Remélem, hogy a, tolmá... a válaszomat tolmácsolták. Elnök, elnézést. Ön kérdezhetett, meghallgathattuk a választ, úgyhogy tovább haladunk. a következő felszólalunk, három perce van. Köszönöm szépen, elnök asszony. A frakciómban, mint mindig, elismerjük, hogy a jelentéstevők és a Költségvetési Szakbizottság elnöke milyen fontos munkát végzett a költségvetési tárgyalások során. Azt is elismerjük, hogy megállapodás született, és ez valószínűleg nem a legrosszabb megállapodás összehasonlítva az elmúlt évek megállapodásaival. Ugyanakkor azonban azt hiszem, ez a megállapodás nem teszi lehetővé a rendkívül nehéz kifizetési helyzet stabilizálását. Ahogyan hallhattuk, három stratégiai célkitűzése van a parlamentnek. Először is stabilizálni kell a helyzetet, amely a kifizetések miatt jött létre, és hát itt kudarcot vallottunk, felhalmozódtak a kifizetetlen számlák másodszorban, differenciált megközelítésre van szükség a különleges eszközökkel kapcsolatosan, és itt is kudarcot vallottunk, mert nem született döntés is. Harmadsorban tervre van szükség, hogy csökkentsük a e, hátralékot a szemle kifizetésénél, és itt is kudarcot vallottunk, hiszen úgy tűnik, hogy az írásos megállapodás mégsem olyan kötelező jellegű, mint gondoltuk. Elhangzott az a kolléganő részéről, hogy nem örül a szám adatoknak, de mégis meg kell szavazni a költségvetést. Szerintem nem nem kell megszavazni, miért is támogatnánk egyeféle megállapodást, és miért félünk annyira a 12 rendszerétől. Épp ellenkezőleg a 12 kellene támogatnunk, hiszen csak is ez a rendszer, ez a módszer teszi lehetővé, hogy a tanácsot rábírjuk, hogy megértse végül, végre, hogy mi a probléma lényege, és hogy végre tegyen egy néhány lépést a megoldás irányába. Olyan sok mindent szeretnék mondani, és mindegyikre nem tudok kitérni, a költségvetéssel foglalkozók úgy is tudják, miről van szó, de elnök asszony, engedje meg, hogy a felszólalásom végén egy kicsit érzelmi húrokat is megpengessek. Hogyha holnap elutasítjuk a költségvetést, és gondolkodjanak csak el ennek a lehetőségén, Hogyha elutasítjuk, akkor a 12. rendszerre lép életbe, de akkor egy teljesen új helyzet alakul ki, arra vonatkozólag, hogy hogyan is születik meg az európai költségvetés is, a Lisszaboni szerződés által előirányzott szerepe a parlamentnek világosabbá válik. Hogyha megszavazzuk a költségvetést, hát akkor nagyon-nagyon szomorú tudatosnak kell lennünk, hiszen mindenki tudja, hogy ez egy romlott megállapodás, megegyezés, és hogy a jó fiúk veszítettek. Köszönjük Taránd úrnak. Zanni úr, következik másfél perc. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha elkerülnénk a, a 12 helyzetét. Mi mindig is kiálltunk erőteljesen a véleményünk mellett, tehát a kifizetések problémáját meg kell oldani, sajnálatos módon ez nem igazán segített a helyzetet, sőt rontott rajta. 2014-el kapcsolatban a minimumot sikerült elérni, de 2015-tel kapcsolatban azt hiszem, hogy megint egy nagyon nagy hibát követtünk el. A politikai vállalásoknak, vállalásoknak nem felel meg az az összeg, amit hozzájuk rendeltünk. 4 milliárd hiányzik, és ezt az Európai Uniónak valahonnan elő kell teremtenie. Jövő évben ugyanez a helyzet fog előállni, sőt az is lehet, hogy rosszabb lesz a helyzet. Így nem lehet folytatni. Arról van itt szó, hogy az Európai Uniónak hisznek-e még az emberek. Sok párt azt szeretné, hogy azért van szükség a marzsokra, mert az Európai Unió ellen vagyunk. Érdekes, ezek olyan országok, ezek olyan pártok képviselői, akiknek a társai otthon kormányokat vezetnek. Az olasz elnökség prédikál arról, hogy változások történnek, hogy nagyobb beruházásokra van szükség, de ugyanúgy tettestárs volt ő is, hogy így alakuljon a költségvetés. Sajnálatos módon sokkal inkább prédikálnak, mint hogy tegyenek is valamit. Tegyenek is valamit. Köszönöm. Um, our next speaker is Köszönöm. Montel asszony következne, de nem látom itt, úgy látom nincs a teremben. Rübig úr következik másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy a költségvetés nagy kihívások előtt áll az elkövetkezendő években. Azt szeretnénk egyrészt elérni, hogy az Európai Unió ne e, verje magát még nagyobb e, adósságokba a tagállamok költségére. Ez nem megengedhető, hogy a tagállamok az, a, az adósságaikat e, Európába, adósságaiktól Európában szabaduljanak meg, és a stabilitási paktumot ne vegyék figyelembe. Azt gondolom, hogy a Juncker tervnek nagy esélye van a, a a helyzet javítására, a saját források kérdését is meg kellene vitatni végre. A 700 MHz szélességű frekvencia kiírásokat is végig kellene gondolni, az ebből az ezek elárverezéséből származó pénzösszegek felhasználását végig gondolni, a Horizon 2020-hoz hozzáadni, ezt például PPP modellben. Ez nagyon érdekes lehet. a digitális belső piacba, a, a hálózati infrastruktúrába beruházni. Ezt, érde, ezt érdekessé kell tenni, érdekelté kell tenni ebben a beruházókat. Ebben nagy, hogyha ebben sikereket érnénk el, akkor nagy lépést érhet, tehetnénk előre. Azok a projektek, amelyeket említettünk, felvetettünk, e, ezek megmutatják, hogy például a női Business Angels üzleti angyalok projektje is nagyon sikeres lehet. Köszönöm szépen, Röbi úr. Mielőtt megadom a szót Manika úrnak, szeretnék tájékoztatni mindenkit arról, hogy a tanácsnak el kellett mennie, mert egy intézményközi megállapodási előtárgyalásra kerül sor, de vissza fognak jönni. Most megadom a szót Manka úrnak. Köszönöm szépen. Egyetértek. Juncker bizottsági elnökkel meg kell változtatnunk a munkamódszert. Ezt az üzenetet a tanács ülésén is felvetették, amikor a költségvetési tárgyalásokról volt szó. A jelentéstevőknek és a professzionális tárgyaló csapatnak köszönhetően most kompromisszumot sikerült letenni az asztalra. Az Európai Uniós költségvetés a legfontosabb, a legjobb eszköz arra, hogy a szolidaritást kifejezzük a tagállamok között. Azonban ez világos, közös megtakarításokat is fed, hogyha a tagállamok jobban koordinálják a költségvetési politikájukat, akkor több pénz marad a számlájukon. Ezt az Európai Parlamentben és a tanácsban is fel kell vetni, illetve nemzeti parlamentekkel való tárgyalások során csak, hogyha hatékonyan működünk együtt, akkor tudjuk a 21. század legnagyobb kihívásait megoldani. A globalizáció, az adóelkerülés, a klímaváltozás elleni harc, az energiafüggőség, stb. Köszönöm szépen, másfél percre Ashworth úr szó elnök asszony. Nagyra értékelem azt, hogy a költségvetés a többéves pénzügyi keret eh, keretein belül marad, és azt is nagyon jónak tartom, hogy a eh, munkahelyteremtésre és a növekedésre helyezik a hangsúlyt, úgyhogy ez azt jelenti, hogy a polgárok elvárásainak igye, igyekeznek megfelelni. Azonban, ami csalódást okozott nekem az az volt, hogy a ki nem fizetett számlák problémájával nem néznek szembe. Ezt elfogadhatatlannak tartom. Világos, hogy az elmúlt években többet költöttünk, mint amennyi rendelkezésünkre állt, tehát több volt a kérdésünk, mint a bevételünk. A válasz erre nem az, hogy több bevételt követelünk, hanem az első ösztönünk az kellene, hogy legyen, hogy a meglévő rendelkezésre álló forrásokat hatékonyabban használjuk fel. Természetesen a az értékes projekteket kell támogatnunk, ehhez a parlamentnek olyan szerepre van szüksége, amely a felülvizsgálat, az értékelésben is megmutatkozik, tehát értékelnünk kell azokat a projekteket, amelyekre pénz megy. Köszönöm szépen, most megadom a szót Torvalds képviselőnek you. Mikrofont, ha bekapcsolná. Hyvin ei suomalaista, eli... Köszönöm szépen. Egy nagyon szokatlan fogok dolgot fogok csinálni, nem sem finn. Merci beaucoup, muchas gracias, köszönjük Jean. A jelentés tevőkön túl szeretnék köszönetet mondani az asszisztenseknek, illetve az olasz elnökségnek is, hiszen mindenkinek az volt a célja, hogy jó eredmény szülessen. A tanács kitartóan harcolt. Egyébként oroszul a tanács szót, a tanács szót oroszul szovjetnek mondjuk, megédesíti ez a szánkban a győzelem ízét. Köszönjük. Következő hozzászólónk másfél percre, Ecsenike képviselő. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák! Kinek dolgoznak önök? Ezt nem csak én kérdezem, hanem az európai polgárok is ezt kérdezik, akik szavaztak. Itt ezt a egy neo liberális bizottság jött létre a parlament jóváhagyásával. A görög lakosság terrorizálása, és úgy tűnik, hogy a mandátumuk része. Most pedig a 2015-ös uniós költségvetésről beszélünk. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy az európai szintű szociális igazságoságot megtartsuk, de csak bohózat jellegű ez a költségvetés. Ez a költségvetés tönkreteszi az európai gazdaságot, illetve elmélyíti a különbséget az északi és déli országok között. Holnap lehet, hogy bátor lesz ez az Európai Parlament, és elutasítja ezt a költségvetést, ami nem antiszociális, Európa ellenes, rövid látom. Holnap elmondhatja azt Európa, ez a parlament, hogy olyan Európát szeretne, ahol Németország és Görögország testvér országok, nem csak gazdasági partnerek. Nos, ha nem így történik, akkor csak elmélyítjük Európában a szegénységet. Azt tudjuk, hogy Junckernek pénzügyi érdékei vannak, de önök kinek dolgoznak? Holnap lesz alkalmuk arra, hogy ezt megmutassák. Köszönöm. Dióti úr szeretne egy kékkártyás kérdést feltenni önnek, ezt elfogadja? Tessék, Dióti úr, parancsoljon, tegye fel a kérdést. 30 seconds, please. Fél perce van. Köszönöm szépen. Ecsenike úr. Nagyon érdekes dolgokat hallottunk öntől. Számos módosítót nyújtottak be az elmúlt órákban azt mondta, hogy ez a, ez a tárgyalás, ez bohózat volt, vagy pantomim jellegű volt. Kár, hogy nem jött el a tárgyalásokra, mert akkor hamarabb ismertük volna az ön véleményét. És nem lett volna, nem alakult volna így a költségvetés. Ön szerint mit kellett volna másként csinálni? Hogy milyen álláspontot kellett volna kialakítani? Nem tudom, jövőre talán hamarabb bekapcsolódna a tárgyalásba? Köszönöm. Ecsenike úr következik. Én a Költségvetési Bizottságban részt vettem, ugyanúgy be, nyújtottam a beter, betereszeltem a módosítóimat, mint bárki más. Szerintem példás volt a munkaerkölcsöm ezzel kapcsolatban. Nem is értem, hogy mi a kérdés az ön hozzászólásában, úgyhogy másra nem is válaszolnék. Thank you. Uh, for Köszönöm szépen. Most Skrlec úrnak adom meg a szót, egy perc. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák. A természeti katasztrofáknak szörnyű hatása van az EU-ban, az emberek ezrének életét változtatják meg, illetve komoly gazdasági károkat is okoznak. Több millió eurót költünk el például az árvizek, az árvizek esetén. 179 millió eurós kárt, kárról beszélhetünk például idén az, az árvizek miatt. Na most erre vannak alapjaink, de szerintem ezeket az alapokat jobban kéne felhasználni, úgyhogy megelőzzük az árvizeket, a kohéziós politika kiváló eszköze ennek. Tehát a tagállamoknak, illetve a tagárok, tagállamokkal határos harmadik államoknak ezt meg kéne tenni. Igenis képesek vagyunk arra, hogy a klímaváltozás hatásai kiköszöbeljük, és fenntartható munkahelyeket hozzunk létre, kisebb tagállamok gazdaságának ez, gazdaságán ez sokat segíthet, és a bizottságnak minden eszköze megvan ahhoz, hogy ezt, ezt megvalósítsa. Arnott úr következik. Újra azért vagyunk itt, hogy az Európai Unió 2015-ös költségvetéséről vitázzunk. Szeretném elmondani önöknek, hogy az Egyesült Királyságban hogy látják ezt. Úgy érzik az emberek, hogy az adófizetőkkel akarják egyre inkább megfizettetni a költségeket, ők pedig ezért cserébe nem kapnak semmit, vagy egyre kevesebbet kapnak. Ezért a GNI újra számolása és a brit hozzájárulás megnövelése szintén ugyanebbe az irányba mutat. Emellett az adófizetők nem örülnek annak sem, hogy például Németország kevesebbet fizet. Májusban az Egyesült Királyságban a szavazatok, leadott szavazatok több mint 50%-a az Európa ellenes, illetve azon pártokra, azokat pártokat támogatta, amelyek kevesebb Európát akarnak. Úgy tűnik, hogy ez az Egyesült Királyságban egy uralkodó nézet. A múlt héten két közvéleménykutatás azt mutatta, hogy a válaszadók 58%-a azt szeretné, hogy az Egyesült Királyság kilépjen az Európai Unióból. Ez a költségvetés tehát. Visszatérve a költségvetésre, ez a költségvetés egy elegáns kompromisszum a tanács, a bizottság és a parlament között. Tudom, hogy sokan, hanem a legtöbben nem örülnek itt a parlamentben ennek a kompromisszumnak, még akkor is, hogy ha végül támogatni fogják a szavazatukkal. Van azonban egy tátongó űr, a között, hogy mi történik itt, és mi történik az Egyesült Királyságban. Ez azt hiszem nem olyan kompromisszum, amelyet könnyen elfogadnak a brit polgárok. Az Európa és az Egyesült Királyság közötti szakadék nem olyan nagy, de úgy gondolom mégis nagyon eltérően gondolkoznak az Egyesült Királyságbeli polgárok, és a többiek arról, hogy mit kellene Európa alatt értenünk, illetve hogyan kellene kinéznie Európának. Köszönjük, Szinedinosz úr, egy perc. Tisztelt elnök asszony! A hazámban földrengés re került sor. Körülbelül 147 millió eurós kárt okozott ez a földrengés, rengeteg épület sérült meg, körülbelül 3,5 millió e- eurót bocsátott rendelkezésre az Európai Unió segítség nyújtásképpen. Ez úgy gondolom csekély összeg. Az Európai Uniónak ez az igazi arca. Európa csak akkor alkalmazza saját szabályait, hogyha akarja. Európában vannak erős országok, a többieknek pedig csak úgy vegetálniuk kell, ez jut nekik. Görögországban nagyon nagy a munkanélküliség, a polgároknak több mint a fele szegénységben él. Elfogadhatatlan, az, hogy Görögországra ugyanazokat a szabályokat erőltetik rá, mint más országokra, miközben ott sokkal súlyosabb a helyzet. Ez a szakadék és ez az gazdasági rasszizmus ellentmond a szerződéseknek. Nem szabad megfeledkeznünk azokról az alapelvekről, amelyekre felépült az Európai Unió. Köszönöm szépen. Morasán úr, másfél perc. Yeah, so Köszönöm szépen, köszönöm kedves kollégák, kedves biztos úr, az Európai Unió költségvetése 2015-re vonatkozólag megszületett, ez mindenképpen egy jó hír. Mindannyian egyetérthetünk abban, hogy a parlament nélkül költségvetési válságra került volna sor, és blokkolódtak volna zömükben az EU-s programok, ez negatív kihatással lett volna a KKV-kra, a kutatókra és sok Erasmus hallgatóra is Európa szerte. Azonban a parlament határozott fellépése révén sikerült a tanács által javasolt meg, ö, csökkentéseket ö, megállítanunk, azoknak megállt parancsolnunk, sikerült némileg stabilizálni a kifizetések helyzetét is, de még nem sikerült teljesen megoldani a helyzetet. Közel 225 millió eurós hátralékra számíthatunk a kifizetetlen számlák területén, ez nagyon nagy probléma, ezzel valamit kezdeni kell. Ezért örülök annak, hogy az Európai Bizottság tervet készít a probléma megoldására. Üdvözlöm Georgiava alelnök asszony részéről azt, hogy késznek mutatkozik a probléma megoldásában részt venni, ugyanakkor azonban van néhány megoldatlan kérdés, az egyik legfőbb a speciális eszközökre vonatkozik. Az EU-s szolidaritási alap mobilizálásának jelentéstevője vagyok 2015-re vonatkozóan, meg tudom erősíteni azt, hogy a tanács még mindig azt gondolja, hogy a kötelezettségvállalások ennek az eszköznek a szempontjából még mindig a marzson belül kell, hogy mozogjanak. Ez egy másik módja annak, ahogyan a tanács megpróbálja többéves pénzügyi keretet csökkenteni. A parlament világosá tette álláspontját, hogy a marzson felül látja ezeket a forrásokat. Fontos, hogy az Európai Uniónak ne legyenek deficitjei, ne legyen a háztartásban hézag, lyuk, és emellett fontos, hogy a tagállamok kifizessék a tartozásaikat. Köszönöm, Von úr, egy perc. Uh, uh, Köszönöm szépen. Biztos úr, sok számadatról beszélünk itt, összegekről beszélünk, amikor költségvetésről van szó, de néha elfelejtjük, hogy mire használjuk föl ezeket a pénzeket. Tudjuk, hogy a kohéziós alapok és a struktúrális alapok kezdeményezetje milyenek néha, de most néhány szót szeretnék szólni az egyetemekről. A Swans Egyetemen, ugye a Bengal University Egyetemen 20-30-40 millió eurót kaptak. Ezek a projektek nem jöttek volna létre, hogyha nem lenne Európai Uniós beruházás, tehát nem az összes Egyesült Királyság beli Európa ellenes, hiszen láthatjuk, hogy milyen haszna van annak, hogy az EU tagjai vagyunk. Szeretném, hogyha a kutatás fejlesztésben, illetve az egyetemi szférába többet fektetnénk be. Ehhez ez csak úgy valósulhat meg, hogyha van egy igazi Európai Uniós költségvetés, és amely a megfelelő célokat tűzi ki, tehát a munkahelyteremtés és a gazdasági növekedés. Köszönöm. Kozmiuk kolléga következik másfél percre. Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz, mimo Köszönöm szépen. Annak ellenére, hogy a tanács és a bizottság milyen álláspontot fogadott el, és hogy hat költségvetés módosítást kell felülvizsgálnunk. Kérjük egy kicsit lassabban, mondja az elnök, kérjük egy kicsit lassabban. Nos, tehát végül is a tanácsnak sikerült megállapodni abban, hogy a harmadik költségvetés módosításban a büntetésekből származó bevételeket a számlák kifizetésére lehet használni, ez kb. 3 milliárd eurót tesz ki. 141 milliárd euróra van szükség a kifizetésekre, ahogy ezt a költségvetés tervezetben a bizottság felmutatta több mint 4 milliárd euróra van szükség további kifizetésekre, azonban sajnos a kifizetetlen számo számlák 30 milliárdra rúgnak majdnem. Tehát nem sikerült megoldani a problémát, időt kellene és likviditást nyerni. Az Európai Bizottság javaslatai arra vonatkoznak, hogy a tartalékunkat használjuk föl, ez 180 milliárd eurót tenne ki, ezt azonban a, nem lehet mezőgazdasági kiadásokra használni. 2015-ig folytatódik az embargó az Oroszországba irányuló mezőgazdasági kivitelekre. Az, ezt a pénzt inkább arra kellene használni, hogy a gazdáinkat támogassuk. Köszönöm, Omar Díl képviselő következik. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, és aláhúznám az elnök elkötelezettségét, illetve a szakbizottság elkötelezettségét, hogy közeledjünk az európai, a, a tanács álláspontjához. Azonban ez a közeledés nagyon szerény, hiszen nagy nyomás alatt tudtuk elérni csak, és nem oldja meg a kinemfizetett számlák problémáját, mert 2015-ben ugyan az a 26 milliárd euró fenyeget bennünket. Tehát nagyon fontos, hogy a tanácssal kezdjük meg a tárgyalásokat arra, hogy azért, hogy megold, megoldást találjunk az elkövetkezendő évekre. Nagyon jól tudjuk, hogy 2018-ban nagy kihívások várnak ránk, a kohéziós problémák, kohéziós prog- programok ekkor kerülnek végső elszámolásra, ekkor járnak le, és most pedig egy olyan problémával nézünk szembe, amely addigra már ö, meg, teljesen megoldhatatlan lesz. Az elnök sajnos félbeszakítja a hozzászólót, ö, lejárt a hozzászólási idője. Most megadom a szót egy percre. Vali képviselőnek. Sí, grazie, presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Uniós költségvetés mindenki számára egyfajta vereség, hiszen a parlament nem, parlamentnek sem sikerült azt elérni, amit akart, nagyon sok dolgot fel kellett áldozni, és ez vereség a tanácsnak is, a tagállamoknak is, mert nem értették meg a tagállamok, hogy az Európai Unió adósság az ő adósságuk, és még az, az a plusz 20 milliárd, amit nem fizettek ki, ez nekik szenvedés, az európai polgároknak. Úgy tűnik, hogy a bizottság kicsit zavart, olyan, ez, olyan összegeket húz elő, ami, amivel először nem ért egyet, aztán hirtelen mégis egyet ért velük. A tagállamok azt kérik a bizottságtól, hogy legyenek szigorúak, és a parlament két fél közé szorul. egyre kevesebb olyan ember van Európában, aki ilyen viszonyok között is hisz az Európai Unióban. A polgárok ebbe belefáradtak. Köszönöm, most másfél percre Kirszosz képviselő következik. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Szerintem ez a kompromisszum elfogadható. Ezáltal ki tudjuk fizetni a számlákat, hihetőek leszünk, és a normalitás benyomását kelti. Hogyha a költségvetési válság odáig fajult volna, hogy 12 alapján működik az Európai Unió, akkor nyilván ez komolyabb zavart okozott volna. De a költségvetés nem a több Európát pártolja, és nem az unió kiteljesedését A GNI e, 1%-ánál tartunk még mindig, és a saját források kérdését sem sikerült megoldani. Így nem lehet előre haladni. Az euroszkeptikusoknak sikerült érvelniük, azt szerették volna, hogy a közösségi pénzek csökkenjenek. Az volt a fő érvük, hogy az Európai Unió nem működőképes. Alapvetően Európai, az Európai Unió jövőjébe kell befektetnünk, és ez minden Európának a legfőbb érdeke. Köszönöm, most egy percre Negrescu következik. În primul rând, vreau să le mulțumesc raportorilor pentru efortul depus. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevenek az Európai Uniónak 2015-re meg lesz a költségvetése, és ez így kiváló. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden problémát sikerült megoldani, konszenzus, ez nem tökéletes, a kifizetések problémája a korábbi kifizetetlen számlák probléma megmaradt, aztán a a munkahelyteremtés sem valósult meg teljes mértékben, illetve az innovációs kutatási projektek is hiányosak még, és a saját források kérdését sem, lehetett, sem sikerült megoldani. Nagyon csalódott vagyok, és azt gondolom, hogy ezt ebből le kell vonunk a tavos, tanulságot a következő évre. Itt most a parlamentben és a tanács és a, és a bizottság álláspontjával szemben mi valóban a polgárokért szeretnénk elfogadni ezt a költségvetést, az ő érdekeiket képviseljük, és ezért átlátható és nyitott költségvetésre van szükség. Barekov úr, a szó egy percre. De vas, viceprezidenti, Köszönöm szépen, elnök asszony július 19 és augusztus 2 között eh, Európai, az Európai Unió eh, legszegényebb országát borzasztó árvizek eh, érték, 15 ember halt meg, több száz ember megsebesült, sok ember elvesztette a lakását, házát. 30 millió euróba kerülnek a károk. A az Európai Bizottság korábbi elnökének, Barozó úrnak feltettem már ezt a kérdést, akkor 20 millió eurót kértünk, ezt nem kapta meg az ország. Bulgária az Európai Unió legszegényebb országa. Több ezer szegény embert érintett ez a borzasztó árvíz. Várjuk az európai támogatást pénzre. Valódi segítségre van szükség az Európai Bizottságtól, az Európai Uniótól Különben eh, további eh, halálos áldozatokat követel ez a szörnyű természeti katasztrófa. Köszönöm szépen. Most Michels képviselő következik egy percet. Tisztelt eh, elnök asszony, kedves képviselőtársaim! nem lehet szépíteni azt, ami nem szép. Októberben az Európai Parlament kifizetési kötelezettség vállalásokat, amelyeket 2015-ben kell kifizetni. 146 milliárd euró értékben tartott elengedhetetnek, most a papíron 141 milliárd van. Konkrétan csökkentik a kohéziós alapokat, a strukturális alapokat, illetve az oktatás, a kulturális, kultúra, Erasmus Plus és a Kreatív Európa programokat. Ezt felelőtlen lépésnek tekintjük a tanács újra azt a módszert használja, hogy eszi nem eszi, nem kap mást, vagy teljesen hiányos költségvetést e, fogadunk el, vagy pedig a szükségköltségvetés problémáját kockáztatjuk. Ez komolytalan, és ezért az én frakcióm ezt nem fogja megszavazni. Köszönöm szépen. Mihály képviselőnek most már képviselő következik. Dámy a pánové, Evropská unie... Köszönöm szépen. Az Európai Unió költségvetése kb. 140 milliárd eurót tesz ki, és az Európai Unió ellenzői közül sokan azt mondják, hogy ez viszonylag kevés. Ez a tagállamok GDP-jének egy nagyon kis hányadát teszik ki, de szerintem azért nagy összegről van szó. Hogyha 140 millió euróról döntünk, akkor az nem kevés. És hogyha megnézem, hogy milyen javaslatok születnek itt, hát azt látom, hogy nagyon nagy a pazarlás. Néhány tagállam többet kap vissza, mint amennyit befizet, van, aki kevesebbet, és hogyha az EU-s költségbe való tagállami befizetéseket törölnénk, az mindenkinek jó lenne, mert akkor a tagállamok deficitjét ez nem növelné, és nem kellene az országoknak annyira eladósodniuk sem, hisz azoknak, akik a forrásokból többet részesülnek, hiszen a, társfinanszírozáshoz hozzá kell járulniuk nagy mértékben. Köszönjük szépen, Marinescu kolléga következne, de nincs itt. Denano kolléga két perc. Oui, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Kocsivetési folyamat végén járunk, eléggé kaotikus volt ez. A parlamentet, a parlamentet sarokba sorították a tagállamok azért, mert nem voltak hajlandóak megtenni, nem voltak hajlandók komolyan tárgyalni a parlamentnek, viszont vállalnia kellett köztítségvetési felelősségét, az a saját területünkön véghez vitt strukturális, illetve kohéziós programokat kellett kifizetni. Egyre nagyobb űr tátong a kötelezettségvállalásaink és a kifizetéseink között, és alapvetően az Európai Unió hitele forog kockán. A 2014-es költségvetés módosításról és a 2015-ös költségvetésről mindenképpen meg kellett egyezni. Ez megtörtént, ezért gratulálok a jelentéstevőknek, akik lehetővé tették, hogy ez egyáltalán megtörténje. De remélem, hogy a jövőben ez meg fog változni. A 2000 16-ban remélem, hogy a költségvetést úgy vizsgáljuk felül, hogy megfeleljünk az európai polgárok várakozásainak. Ez kiváló alkalom lesz arra, hogy európai, hogy igazi európai adórendszert dolgozunk ki. Az I want my money back, back rendszer nem teszi lehetővé, hogy Európa szolidáris legyen. Meg kell nézni azt, hogy hogyan lehet saját forrásokat találni, amely ezeket a folytonosan visszatérő válságokat, költségvetési válságokat megszünteti. Köszönöm. Köszönjük szépen Denano kollégának. Ozog kolléga következik. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, sokat dolgoztunk az EU költségvetésén, és eh, eredményképpen megszületett az előttünk lévő kompromisszum. Sikerült némileg úgy betömnünk a költségvetési lyukakat, eh, hogy ne kelljen a nemzeti hozzájárulásokat megnövelnünk. Mindenki el akarja kerülni a 12. rendszerét, ugyanis így most többet tudunk fordítani a kutatásra, az oktatásra, a gazdasági növekedés előmozdítására és a munkahelyteremtésre, különösen, különös tekintettel a régió közötti kohézió növelésére is. Azonban nem tudom, mi lesz az egyre felhalmozódó kifizetetlen számlákkal. Kérdés, hogy hogyan fogjuk majd megoldani ezt a problémát. A jelenlegi költségvetés szerint 4,8 milliárdot fordítunk a kifizetetlen számlákra, de tartok tőle, hogy a felhalmozódott számlák problémája sajnos továbbra is fennáll majd. Köszönöm, moly kolléganő! Tisztelt elnök úr, kollégák! Örülök annak, hogy szolidaritásról beszélünk, amikor 2014-2015-ös költségvetésről beszélünk. A szolidaritás azt jelenti, hogy könnyítünk azokon, akik a, akik az árvíztől szenvednek. Szardiniában is megszenvedtük ezt az áradást, több milliós kárt szenvedett a régió. A 16 millió euró, amelyet a, amelyet a, az alapból a mi területünkre szánnak, lehetővé teszik azt, hogy könnyítsük az emberek során, akiknek, akiknek, akik ház nélkül maradtak. Nos, Szeretném kérni az olasz elnökségtől, hogy pontosan ott használják fel ezeket a pénzeket, ahol ezekre a legnagyobb szükség van. Sokszor a regionális és helyi önkormányzatok a korrupció miatt nem látták el feladatukat. Jó lenne, hogyha, hogyha szűkebb hazámban látnám, hogy hogy épülnek újra a házak. Köszönöm. Köszönjük szépen, másfél perce van Csikú kollégának. Köszönöm, elnök úr. Fontosnak tartom, hogy a kollégához hasonlóan emlékeztessünk arra, hogy a több éves költségvetésben ott vannak a szolidaritási alapok is. Ezek olyan alapok, amelyek ezek olyan alapok, amelyek Szardeliát is segítik. 16 halálos áldozata volt annak a természeti katasztrófának, amiről az előbbről, amiről az előbb hallottunk. Holnap egységesen kell szavaznunk, ne, nyilván nem csak Szardinia, hanem Horvátország, Görögország is ide tartozik. Drámai helyzetet éltek meg ezek az országok. Sajnos ezek már eleve válsággal sújtott, nagyon szegény hálózatok, régiók voltak. az olasz kormány számos kéréssel, olasz kormány számos kéréssel kereste már meg a bizottság. Fontosnak tartom, hogy gyorsan, egyértelműen osszák el az alapokat, konkrét munkára van szükség, nem lehet tovább húzni az időt, nem lehet tovább várni. Jelenleg nagyon sok olyan adó probléma lép fel ezeken a nagyon sok olyan adóval sújtják ezeket a érintett régiókat, amelyek még inkább megnehezítik a munkát. Köszönöm. Köszönjük szépen Csikó kollégának. Viotti kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon-nagyon bonyolult volt a tárgyalásnak ez a fázisa. A fázis lezárásaként, vagy az a Lezárásaként szeretnék Ártói úrnak köszönetet mondani, a jelentéstevőknek is. Rendkívül bonyolult tárgyalási folyamat áll mögöttünk. Olaszként elmondhatom, hogy az olasz elnökség, amely egyébként komoly eredményt ért el, tehát az olasz elnökség is kicsit későn mozdult. Ezt itt el kell mondani de végül sikerült elérni, elérni az eredményt. Nos, először éltem meg ezt az egész élményt, és úgy tűnik, mintha az Európai Parlamentet nem tisztelné a többi intézmény, pedig az az egyetlen olyan intézmény, amelyet, amelynek választott tagjai vannak. Ez a fajta viselkedés, a az időhúzás, ezek okozzák azt, hogy az emberek nem hisznek Európában, egyfajta eurofóbia alakult ki. A nem fizetett számlák kérdése, a még szűkösebb jövő évi költségvetés, ezek ma már hagyja a vizet, és amikor hazamegyünk, beszélünk a fiatalokkal, akiknek vannak érdekes elképzeléseik, az egyetemistákkal, vagy az egyetemekkel, vagy a vállalkozókkal beszélünk, akkor garanciákat kell adni. Nem ígérgetünk, garanciákra van szükség. Garantálni kell, hogy, a, hogy kifizetjük a számlákat, illetve hogy föntartjuk az elkötelezettségeinket, a kötelezettségvállalásainkat. Ez igaz a 2014-es költségvetés és a jövő évi költségvetés. A 2014-es évvel kapcsolatban már eleve módosításról van, sok módosításról. Itt nagyon fontos az, hogy megfelelő legyen az átláthatóság. Ezzel tartozunk a, a polgároknak. Köszönjük szépen, másfél percre Élár kolléga következik. Elnök úr, köszönetet szeretnék mondani a két jelentéstevőnek. Hősi munkát végeztek. A kutatás, az innováció és a növekedés Európában az ő elkötelezettségüknek köszönhetően pozitív felendülést kap majd. Köszönöm szépen a bizottságnak is a pozitív javaslataikat. Itt most elérkeztünk egy olyan ponthoz, amikor már két számjegyű milliárdos összegű a kifizetlen, kifizetlen számlák problémája. A főigazgatóságok már azon gondolkodnak, hogy egyáltalán aláírjanak-e még újabb szerződéseket a horizont költségvetését is érheti ez, hogyha a horizont a költségvetési megtakarítási programok áldozata lesz, mert egyszerű ebből a programból pénzt elvenni, mint a tanácssal érdemben tárgyalni, akkor ez nagy probléma. 2,7 milliárd eurót az Horizont 2020 programból kivesznek a Juncker tervre, ez szerintem könnyelmű. A beruházásokat a beruházásokra cseréljük ki, ez nem fog további növekedéshez vezetni. A teher megosztás nagyon fontos. A politikai ellenállás kisebb, hogyha együttműködőek vagyunk. Európában a beruházások alapjait veszélyeztetjük ezzel a politikával. Köszönöm szépen Éler képviselőnek, most Tán képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék a parlamenti kollégáknak köszönetet mondani, kiváló munkát végeztek, és nagyon elkötelezettek voltak. Idén is azonban, mint minden évben, végtelen kötélhúzásra került sor, és a tagállamok nál ugyanaz történt, mint eddig, egy dolog, amit mondtak, más dolog, amit cselekedtek. Most már hallottunk több hozzászólást. Az Európai Bizottság részéről tisztázni kell azt, hogy a kifizetések problémáját hogy lehet megoldani, és hogy lehet elérni azt, hogy ne kerüljön arra sor, hogy a tagállamok nem tartják be az ígéreteiket. Ez ugyanis nem fenntartható, nem hosszú távú ez a program. Az egyetemek például nem kapják meg a pénzüket. Hollandiában már tettünk ez ellen valamit, nagyon nagyok az elmaradások. Most Stehokovszki képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is Szeretnék először is a jelentéstevőknek köszönetet mondani, illetve a biztosoknak, illetve mindenkinek, aki részt vett a tárgyalások során. Kedves kollégák, tudnunk kell, hogy világos tárgyalás nélkül és az Európai Parlament egyértelmű álláspontja nélkül ez a tárgyalás kudarcot vallott volna. Nagyon örülök annak, hogy a költségvetés most itt elfogadásra kerül, Hát, és nem a 12-edekkel kell dolgoznunk. Ez az Európai Unió számára ugyanis nagyon negatív lenne e, e, veszélyeztetni az európai projekteket többek között a diákok számára. A növekedés és a foglalkoztatás támogatása elengedhetetlen. Összességében az eredmény kompromisszum, de azért van néhány kis megjegyzésem. Libe szakbizottsági jelentéstevőként el kell mondjam, hogy egy dolog nagyon nagy csalódást okozott nekem. A konfliktusos területekről nagyon sok menekült eh, érkezik Európába. Az Európóra, a Frontexre eh, több pénzt kell áldozni, hogy hogy ezek az ügynökségek megfelelő eh, kapacitással rendelkezzenek, hogy ezt a problémát, problémával szembenézzenek. Hogyha itt csökkentjük a pénzeket, akkor ez a kapacitásra is negatív hatással lesz a menedék jogi politikában és a menekült politikában. Köszönöm szépen, Lamász úr képviselő következik másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a kompromisszum szükséges volt. Gratulálok a tárgyalóknak, a parlamenti tárgyaló delegációknak. Nagyon fontos volt, hogy a parlament többsége az európai politikát támogatja, és a Juncker tervet. Azonban nagy problémával nézünk szemben, minden tagállam nagyon sok költségvetési problémával küzd, a közös költségvetés kárára akarják a saját költségvetésüket növelni. Nagyon fontos, hogy egységesen lépjünk föl ezzel szemben. A az európai politikákat nem lehet fűnyíró elvvel csökkenteni. Hogyan lehet saját forrásokat találni? Az biztos asszony említette, hogy Mario Monti elnöksége, elnöklete alatt ezen dolgoznak. A Juncker terv az pontosan az, amire az Európai Uniónak szüksége van. Valódi költségvetése van szükség az eurozónában. Ki, ki, kinek kell fizetnie, és hogyan? Például a Frontex, vagy a katonai fellépést az iszlamista terroristák ellen. Eljött a pillanat arra, hogy ezeket a kérdéseket föltegyük, és közösen keressünk ezekre választ. Köszönöm. Köszönöm Lavasz úr képviselőnek, most másfél percre szárva Szárvama képviselő következik arvoisa puhemies sovun saavuttaminen vuonna kaksituhatta. a jövő évi költségvetésről való megállapodás mint olyan nagyon jó hír természetesen úgyhogy köszönöm mindazoknak akik akiket ezzel kapcsolatosan megillet a hálánk. Nagyon jó, hogy a tanács visszakozott néhány pontban, ezáltal sikerült a kudarcot elkerülni, és a tagállamok is a deficit területén eh, engedékenynek mutatkoztak. Ez ideig sikerült a Horizont eh, kutatási programok és az Erasmus program számára is biztosítani a forrásokat, az olyan programok élveznek elő, elsőbséget tehát, amelyek a növekedéshez hozzájárulhatnak. Ami ezt illeti, én támogatom az eddigi eredményeket. Máskülönben nem nagyon örülhetünk az eddigi megállapodásnak, hiszen minden abba, ar, arra mutat rá, hogy jövőre még nehezebbek lesznek a tárgyalások. Nem lehet a semmiből teremteni valamit. A legutolsó pillanatig is a tagállamok nagyon ö, önző módon léptek fel, és a nagyon nehéz kérdéseket egyszerűen a szőnyeg alá seperték, egészen ott maradnak majd jövő őszig, amikor újra meg kell nyitni a következő évi tárgyalásokat. Zárásképpen tehát, amikor európai pénzekből hajtunk végre projekteket, akkor nagyobb szinergiákra van szükség, és nagyobb EU-s hozzáadott eh, értékre. Jelen pillanatban a költségvetési politikánk nem ebbe az irányba mutat. Köszönöm. Köszönjük szépen Szervema kollégának, Kómi kolléganő következik másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr! A 2014-es év költségvetés módosításáról beszélünk, illetve a 2015 es év költségvetéséről. Ezt pozitívnak tartom, hogy megegyezés született, hiszen sikerült elkerülni így a 12-deket, 12 ez nagyon kártékony lett volna. Ugyanakkor ez a jelenleg helyzet is mutatja, hogy nagy szükség van arra, hogy kialakítsuk a saját források rendszerét. Hogyha az Európai Unió rendelkezne saját forrásokkal, akkor az egész rendszer sokkal hatékonyabb lenne, illetve sokkal tud, jobban tudnánk koncentrálni az elérendő célkitűzésekre. Anélkül, hogy lennének nemzeti fenntartások. Jelenleg a korlátozott források nagyon megnehezítik a dolgunkat. Ami a 2014-es költségvetés módosítást illeti, elégedett vagyok, megvannak a szükséges források, de a 2015-ös évről ezt nem tudom elmondani. A természeti erőforrásokra való források esetében nem szabad korlátozni a költségvetést. A tagállamok, hogyha a tagállam nem képesek arra, hogy a sújtott, nem, képes arra, nem képesek arra, hogy fellépjenek a katasztrófák helyszínén, akkor Európának kell kisegíteni ezeket a tagállamokat. Fontosnak tartom azt is, hogy Európa ne késlekedjen a fizetésekkel, hiszen a tagállamok is azt kérik a polgároktól, hogy az adókat pontosan fizessék be. Tehát az Európai Uniós költségvetésnek mindenképpen adósságmentesnek kell lennie. Köszönjük szépen Komi kolléganőnek. Másfél perc erejéig Plenkovics kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony. Belevedova asszony. Szeretnék mindenkinek gratulálni, aki részt vett a kompromisszummal kapcsolatos tárgyalásokon. A 2014-es költségvetést és a 2015-ös költségvetést illetőleg is. Különös tekintettel arra, hogy ezeket a tárgyalásokat a több éves pénzügyi keret második évében kellett lefolytatni. 145 milliárd euró a kötelezettségvállalások területén, úgy gondolom egy kiegyensúlyozott hozzáállást tükröz ez az összeg a költségvetési fegyelem területén, és a célkitűzéseinket illetőleg is jobban oda kell figyelnünk szerintem arra, hogy a kötelezettségvállalásainkat teljesítsük. Ez egy kritikus, eh, kulcsfontosságú pontja a költségvetésünknek. Emellett a szolidaritási alapra vonatkozó nagyon fontos megállapodásokat is szem előtt kell tartanunk, főként a horvátországi áradások okozta károkra gondolok itt, több mint 16,5 millió eurót kap Horvátország segítségnyújtásképpen, amiért nagyon hálás vagyok. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Vandekám kolléga következik másfél perc. Tisztelt elnök úr! Ma délután már nagyon sok minden elhangzott, de én is szeretnék gratulálni a biztosasszonynak, a tanácsnak és a parlamentnek amiért sikerült megegyezniük az európai költségvetés tárgyában. Új ciklus elején járunk, és most már az elején ilyen nagy eredményt elérni, hát gratulálok. A 2014-es költségvetés módosítással azonban már vannak gondjaim. A hármas módosítás esetében például a Feszültséget látok egyrészt a többek között kutatási intézményeknek nyújtandó kifizetések, és másrésztről a nagyobb mozgástér biztosítása között az, jövő, az elkövetkezendő évekre vonatkozóan. Ez az a feszültség, amelyet kezelnünk kell a költségvetéssel kapcsolatosan. A 2014-es hatos számú, 2014-es költségvetésre vonatkozó hatos számú költségvetés módosítás révén szeretném elmondani, hogy javítani kell a tagállamok értesítésén az újabb befizetések szükségességéről. Az Európai Unió nem tett szert népszerűségre, amikor még az év vége előtt röviddel újabb befizetéseket kér bizonyos tagállamoktól. Szerintem ezt a jövőben el kell kerülnünk, és mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok egyébként. Köszönjük szépen Vandekám kollégának. Másfél perc, Stefanetsz kolléga következik. Köszönöm szépen. A 2015-ös költségvetéssel kapcsolatos megállapodás alapján arra következtethetünk, hogy sikerül a három célunkat elérni, a kifizetetlen számlákat sikerül kifizetni, sikerül um, az egyes tagállamokat támogatnunk, és sikerül új munkahelyeket teremteni. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió többet ruházzon be versenyképességébe, a növekedésbe, a munkahelyteremtésbe, ezért a költségvetés struktúráját is ennek megfelelően kell alakítanunk. Mindenek előtt a jövőnkre kell összpontosítanunk, az innovációra, az oktatásra, a KKV-kra és a fiatalokra. Fontos az is, hogy a költségvetést a kutatás, és fejlesztés, valamint a Horizont 2020 területén meglévő programok irányába tereljük. Üdvözlöm az új megállapodást, amelynek a célja az, hogy 45 millió euróval növelje ezen programok költségvetését. Egy másik pozitívum az, hogy 8 milliárd eurót szánunk ebben az elkövetkezendő évben arra, hogy a Juncker féle beruházási csomag egyes részeit megvalósítsuk, biztos vagyok abban, hogy sikerül ezáltal egy áttételi hatást is kiváltanunk, és hozzájárulnunk a növekedés fellendítéséhez. Mégis szükség van arra, hogy az Európai Bizottság megoldást találjon a kifizetetlen számlák problémájára, talán szankciókat is fontolóra vehetnénk a kifizetetlen számlák kapcsolatos probléma orvoslására köszönöm. Köszönjük szépen Stefanec kollégának. A felszólalók listájának végére értünk. Nagyon-nagyon nagy késedelemben vagyunk, ezért számítok arra, hogy minden felszólaló betartja majd a felszólalási időt. Igaz ez a spontán felszólalások körére is. Ismét csak többen jelentkeztek, mint amennyi felszólalásra időnk lesz, ezért kérem a, már most a megértésüket. Sulén kolléganő kezd. zahvaliti se želim vsem ki so sodelovali v spravnem. köszönöm mindenkinek aki a tárgyalásokban részt vett. Ma, jó magam nem vagyok elégedett, mert nem 7 milliárd eurót, hanem csak további 4,8 milliárd euróban sikerült megállapodnunk, amivel stabilizálni kívánjuk a kifizetetlen számlák okozta előidézte helyzetet. A kifizetetlen számlák nagy részét, illetve a kifizetetlen számlákat mielőbb ki kell fizetnünk azért, hogy az önkormányzatok ne kerüljenek bajba, a szerződések rendelkezéseit be kell tartani. Szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy megfelelő források nélkül eh, nem fogunk tudni hozzájárulni a növekedéshez. Üdvözlöm azonban Juncker beruházási programját, és köszönöm szépen, hogy, hogy a szolidaritási alapok területén Szlovénia több mint 18 millió euró segítségnyújtást kap. Ezt felhasználjuk majd a jég okozta károk felszámolására is. Köszönjük szépen, Bácsi Tisz kolléga következik. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Tisztelt kollégák! A tanács csalódásra adott okot a 2015-ös költségvetés tárgyalásával kapcsolatban. Az Európai Parlamentnek egy nagyon egyértelmű állásfoglalása volt erről, tehát, hogy, az, hogy a különböző kötelezettségvállalásokat megfelelő finanszírozással kell támogatni. Örülök, hogy a szomszédsági politika, illetve a humanitárius segély és a közös kül- és biztonsági politika esetében sikerült megtartani a költségvetés. Az idei események tükrében ez nagyon jó eredmény, de a mezőgazdasági garancia alap csökkentése nagyon súlyos helyzetet hoz majd létre, hiszen nagyon sok olyan európai gazda van, aki az, ora, aki az orosz embargó miatt megszorul, őket segíteni kell. Herr kollégi Faria. Köszönöm szépen, Faria kolléga következik. Obrigado, Sr. Presidente. Eh, representantes do Conselho. Köszönöm szépen, eh, elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt képviselőtársaim. Azt remélem, hogy holnap a 2014 és 2015-ös költségvetést el tudjuk eh, fogadni. Szeretnék gratulálni a kollégáknak, akik részt vettek ezeken a nehéz tárgyalásokon. Az Európai Parlament perspektívája egyértelmű és világos. Meg kell próbálnunk ezeket a kifizetetlen számlákat kifizetni, hiszen alacsonyabb költségvetés, kevesebb költségvetési marzsunk van, mint eddig volt. A kollégák ezt már er-, kifejtették. A költségvetési tárgyalásoknál mindig az a helyzet, hogy ezek mindig nagyon nehezek, mindig majdnem zsákutcában manőverezik magukat a tárgyalók, és a kormányfőknek azzal is foglalkoznia kell azokkal a lehetőségekkel, amelyek a szinergiát például erősítik közlekedés, energia, innováció terén és egyéb területeken. Köszönöm szépen. Soltes képviselő következik. Sorry, thank you. Uh, Tori, uh, Elnézést, nem hallottam. Uh, Nos, tisztelt elnök úr, a tagállamok nem voltak hajlandóak a 2015-ös már novemberben megerősíteni, ezért már majdnem be kellett vezetnünk a 12. rendszerét. az a pénz, amit az Európai Bizottsági rendelkezésére áll, ez nem fogja tudni jól elosztani, és ez Európának nem válik javára ami a kifizetetlen számlákat illeti, ezek hatalmas problémát jelentenek. Szeptember óta nem sikerült előrelépni ezen a területen, és az új költségvetési javaslat sem oldja meg ezt a problémát. Természetesen nem ennek a bizottságnak a felelőssége ez, de e- az lehet, hogyha nem gondolkodik meg el komolyan azon, hogy megoldja ezt a problémát, és ne csak a jövőre halassz el. Köszönöm szépen, Marinescu képviselő, az utolsó spontán hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést, hol elkéstem. Egy ülésen vettem részt, amely az új beruházási tervvel kapcsolatos volt. Azt hiszem, hogy az európai költségvetés egyre kevésbé hiteles, és ez egyre nagyobb veszélyt okoz nekünk. Ugyanez a szenárió megismétlődhet a jövő évben is. Még akkor is, hogyha most már aláírtunk számos papírt, számos anyagot, amely szerint nem fogjuk megismételni a jövőben, ezt mégis előfordulhat ez. Most végül is sikerült elérni a megállapodáshoz, mégpedig közeledtünk az amit a tanács javasolt, és most több mint 20 milliárd euró hiányzik. A következő évre pedig deficittel indítunk, ami illegális. Az Európai Tanácsnak tehát az évelején valamilyen döntést kell hoznia, amelyen rendet csap a költségvetésben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Marinescu képviselő. Most ezzel a spontán hozzászólók listája lezárult, és megadom a szót a, a biztos asszonynak, Georgieva asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr. Az utolsó hozzászólás utolsó szavaival indítanám én a hozzászólásomat. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Ez nem a boldogság költségvetése. Eh, ez egyikünknek sem okoz eh, nagy örömöt. Eh, a, kölcs- a karácsonyi szünetre ugye most elmehetünk, de egyikünk sem elégedett teljes mértékben ezzel a költségvetéssel, de felelős költségvetés ez. Egyesek, akik azt mondták, hogy vannak olyanok, akik azt mondták, hogy ezt a költségvetési dílt, ezt felejtsük el, kezdjük meg a 12-deket. De ne felejtsük el, hogy a 12 alacsonyabb szintet irányít, irányoznak elő, mert a 2014-es év már eleve alacsony költségvetéssel rendelkezett, illetve nem biztosítaná azt, hogy a büntetésből származó pénzeket felhasználhassuk, és ez az összeg tehát sokkal alacsonyabb lenne. És a DAF-okból származó pénz, a DAF 3. A Tizenkettedek az első hónapokban tehát alacsonyabb költségvetést jelentenének, illetve a friss pénz injekciója is elveszne, vagy sokkal kisebb, alacsonyabb lenne. És nem sikerülne ezzel megoldani azt a problémát, mely a kifizetetlen számlákkal kapcsolatos. Én nagyon örülök annak, hogy a Költségvetési Hatóság két oldalának sikerült megállapodni, és ez a költségvetés ugyan nem ad okot örömtáncra, de mindenképpen felelős költségvetés. Hadd hangsúlyozzak két fontos dolgot. Először is hangsúlyoznom kell, hogy a kifizetetlen számlák szintjét kezelhetőbb szintre csökkentjük. 25 milliárdra számítunk 2014 végére, ez 1,6 milliárddal több, mint ami az év elején volt. Szerettük volna, hogyha stabilizálni tudjuk ezt a szintet, de talán esélyünk van arra, hogy kevés, kisebb aggodalommal nézzünk a következő év elé, elé a kifizetetlen számlák hegye miatt. Azok, akik az adatok pontosságáról panaszkodtak, vagy pontatlanságáról panaszkodtak, hadd mondjam el, hogy, és nagyon büszke vagyok erre, és a csapatomra, hogy ismerjük a számokat, ismerjük a trendeket, és ezt a, az, az elemzésünk pontosságát arra használjuk ki, hogy a kifizetési tervet alá támasszuk. Harmadszor hangsúlyozni szeretném még egyszer, hogy azok, akik a gazdák miatt aggódnak, hadd mondjam el, hogy ebben a csomagban sikerül találni egy út, mutat módot arra, hogy ne a válság tartalékhoz forduljunk az orosz embargó, embargó öm, negatív hatásainak ellensúlyozására. Negyedszer, negyedszer a szolidaritási alapról is beszéltek egyesek. Ennek köszönhetően segíteni tudunk Horvátországnak, Körülbelül majdnem 9 milliárd, 9 millió euró millió euróval, Bulgáriának 2,5 millióval, és Szerbiának, amely szintén kaphat pénzt, mivel tárgyalásokat folytat az Európai Unióval. A legfontosabb dolog, ami panaszként elhangzott, azt kérték, azt kérik, hogy a költségvetési folyamatot javítsuk, hogy jövőre hamarabb kezdjük meg a munkát, jobb munkát végezzünk, keményebben dolgozzunk, és struktúráltabb bizalmi alapon sikerüljön meg állapodni. Egy dolog, ami nagy aggodalmat okozott a tárgyalások során, az az volt, hogy ezek a tárgyalások azt mutatták, hogy a bizalom egyre tű, eltűnik, viszont ezt a bizalmat vissza kell állítanunk az emberek érdekében. Egy olyan költségvetést kell elfogadnunk, és olyan költségvetési tárgyalási folyamatot indítanunk, amely több örömmel szolgál mindenki számára. Köszönöm az olasz elnökségnek a e, könnyeiket, az izzadság cseppeket a homlokukon. Köszönöm a, költség, a Költségvetési Bizottságnak, illetve az Európai Parlamenti képviselőknek, akik segítettek ezen felelős költségvetés kidolgozásában. Köszönöm szépen Georgieva eh, biztos asszonynak, és köszönöm szépen, hogy megfelelt azon kérésemnek, hogy röviden beszéljem, mert már nincs túl sok időnk, és most a tanács nevében megadom a szót Tela Vedovának. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, megköszönöm a képviselőknek ezt a vitát, ezt az eszmecserét. Köszönet illeti a biztos asszonyt is. Hogy a 2000 15-ös költségvetéssel kapcsolatban és a 2014-es költségvetés módosítással kapcsolatban sikerült megegyeznünk, az azt jelenti, hogy nagyon sok közös célkitűzésünk van, illetve hogy az intézményeink nem távolodtak el egymástól. És hogyha kell, akkor ezeket a különböző, ezeken a különbözőségeken felül tudunk emelkedni. Rendkívül nehéz körülmények között zajlott idén a költségvetési tárgyalás, és minden egyes szereplő érdeme, hogy sikerült megegyezni. Elértünk egy megfelelő költségvetés a 2015-ös évre, illetve sikerült csökkenteni a kifizetetlen számlák arányát. Az, olasz, az olasz elnökség sikernek értékeli ezt az eredményt, és szeretnék köszönetet mondani önöknek ezért. Ugyanakkor tudjuk, hogy ahogy ezt a nyilatkozatunkban is elmondtuk, a közös nyilatkozatban is, nagyon sok munka vár még ránk a jövő évben, és remélem, hogy ilyen konstruktív szellemben fogunk majd dolgozni, mint idén a tárgyalás utolsó fázisában. Köszönöm még egyszer a figyelmet. Köszönjük szépen Delavadova úrnak. Most még egyszer a jelentést tevők kapnak két-két percet, Gárdiábál, Gárdia Zabal Rubál kolléganő következik. Muchas gracias, presidente. Hemos tenido un debate... Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekes volt ez a mai vita. Pontosan tükrözte, hogy az Európai Parlamentnek mi volt az álláspont az egész év során, most a folyamat során, a tárgyalások során a tanácssal folytatott tárgyalásokban, illetve az Európai Bizottsággal folytatott egy, egyeztetésekben. Egy olyan ember sem volt, aki ne beszélt volna a kifizetetlen számlák problémáról. Vannak közöttünk, akik Európa barátok vagyunk, mások kevésbé lelkesek, de mindenki elmondta, hogy mennyire súlyos probléma az, hogy kifizetetlen számláink vannak. Nyilvánvaló tehát, hogy január 1-től el kell kezdeni kidolgozni egy olyan tervet, amely, ez, amely ezt a problémát megoldja. Nagyon komoly reményeket fűztünk ehhez a tárgyalási folyamathoz. Mi úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió sokkal többet tud tenni egy jobb költségvetéssel, ezért nem lehetünk teljesen elégedettek. Nagyon sok európai projektet nagyon sok európai projektet meg tudnánk valósítani, hogyha jobb lenne a költségvetés, de hogyha nem lenne költségvetésünk, akkor nem lennének Erasmus ösztöndiek, nem lehetne humanitárius segély, és még arra se lenne pénzünk, hogy ahogy a munkanélkülieknek megadjuk a segélyeket. Épp ilyen szempontból elégedettek lehetünk, de 2015-ben nagyon sok munkánk lesz, nagyon fontos év lesz ez, hiszen olyan tervet kell kidolgozni, amelyen megoldjuk egyszer mindenkorra a kifizetetlen számlák kérdését. Jobb helyzetből kell indulni, indítani a tárgyalásokat, mint idén. De nem is, a, nem is az volt a legszörnyebb ebben a tárgyalási folyamatban, hogy milyen nagy összegeket kellett előszednünk, hanem, vagy összeszednünk, hanem az, hogy a tanács hogyan akar tárgyalni, vagy hogyan nem akar tárgyalni, hogy nem tudott megegyezni a tanács. Köszönöm. Frau Kollegin Gardia Sabal-Rubial, es folgt nun für zwei Minuten Frau Kollegin Holmeier. Holmeier kolléganő következik két percre, elnök úr, tisztelt biztos asszony, kedves soros elnökség, kedves kollégák. Zárásképpen én is szeretnék még egyszer köszönetet mondani. Ezért a munkáért nehéz volt, de azért mégis sikerült eredményre jutnunk. Ájda kolléganő szavait egészíteném ki azzal, hogy a jövőben Európában azt kérdezik majd tőlünk, hogy tudjuk-e majd e, elő tudjuk-e mozdítani az innovációt, a kutatást, a e, Európa versenyképességét. Nem csak a régi számlákat fogják majd számon kérni tőlünk, hanem mindazt, amit felsoroltam. Tehát a számlekérdését kérdését is meg kell oldani, de fontos, hogy innovációra is képesek legyünk, és fontos, hogy a forrásainkat is az innováció szellemében használjuk fel. Ezért tartom fontosnak, hogy az, a, azt, hogy a beruházási ne az innováció kárára valósuljon meg, ahogyan Éler kolléga is elmondta korábban, a jövőben majd nyilván eszmecserékre, vitákra lesz szükség erről, Számomra fontos, hogy Európában legyen szó az IT területéről, vagy az információs technológiákhoz kapcsolódó területekről, az űrutazásról, azokról a területekről, amelyek a versenyképesség szempontjából fontosak. Mindezen területeken előrelépésre van szükség, Egyre előbbre vannak a versenytársaink, ezért nagyon körültekintően kell megterveznünk a költségvetéseinket. Egy lépést már tettünk a jó irányba, de még sok egyéb lépésre lesz szükség. Köszönöm tehát az eddigieket, de legyünk tisztában azzal, hogy még sokat teendő. Köszönöm. Köszönjük Holmeyer kolléganőnek, Döpré kolléga következik. Uh, Monsieur Madame la Commissaire. Elnök úr, biztos asszony, tisztelt tanácsi elnök úr, kedves kollégák, holnapra minden el fog dőlni, két, legalábbis 2014-2015-re. Úgyhogy kár sajnálkoznunk, sajnál, sajnálni azt, hogy mit tettünk, mit nem tettünk meg, ez nem politika. Nézzük inkább a jövő felé. Fontos dolgokat kell még tennünk a jövőben. Például minél hamarabb meg kell intéznie, mert meg kell állapodni a három intézménynek, hogy a kifizetetlen számlák esetében kidolgozzon egy tervet. Ennek a tervnek meg kell valósulnia, és nagyon fontos, mind a három intézmény ezzel kapcsolatban ellássa a követ, kötelességét. Aztán középtávon. Nyilvánvaló, hogy a jelenlegi helyzet minden alkalommal pad helyzethez vezet, hiszen hogyha hogyha a tagállamoknak utólag kell kiegészíteni az Európai Uniós költségvetést, az otthon okoz gondot. Tehát politikai megállapodásra van szükség, mert előbb-utóbb minden egyes tagállam kis Margaret Thatcher lesz, aki visszafizetést, akik visszafizetést követelnek. Ami pedig a hosszú távú helyzetet illeti, vannak aggodalmaim. Attól tartok, hogy következő években, hogyha így folytatjuk tovább, akkor nem lesz túl sok híve az európai költségvetésnek. azok az intézmények, azok a köztes intézmények, akik az EU-s pénzeket a polgárok felé továbbítják, elfelejtik elmondani, hogy ezek uniós pénzek. Meg kell találni annak a módját, hogy hogyan lehet közvetlen kapcsolatot kialakítani köztünk és az európai polgárok között, illetve hogyan lehet megváltoztatni az elő erről való vélekedést, a látásmódot. Köszönetet szeretnék mondani az Európai Parlament tárgyaló csoportjának örülök, hogy az elnök úr ilyen remekül vezette ezt a tárgyaló csapatot, örültem, hogy itt dolgozhatom. Köszönöm. Köszönjük szépen. Zárásképpen Lewandowski kolléga kapszót. Nagyon rövid leszek amiben végül megállapodtunk 2014 és 2015 vonatkozásában kompromisszum, tipikus kompromisszumról van szó, senki sem túl boldog, a fő problémákat sikerült elodázni, de a költségvetést alapjában stabilizáltuk. Az én, nekem minden esetre mindenek előtt a kifizetési tervel van gondom, erre mindenképpen szükség van, fel kell tárni, hogy hol késlekedtünk eddig, és hogyan oldjuk meg a problémákat. Átláthatóságra van szükség, ami a kifizetéseket, van, kifizetéseket illeti látnunk kell, hogy ez milyen következményekkel jár. Eddig az volt a szabály, hogy december 1-ig minden kifizetést végre kell hajtani, és most az európai költségvetés e, eme alapvető szabálya alól kivételt teszünk. Fontos, hogy tudjuk, mi ennek a milyennek a következménye. Köszönöm szépen, és remélem jövőre jobb egyeztetéseket sikerül majd jobb egyeztetéseken sikerül részt venni. Köszönöm. Köszönöm szépen Lewandowski kollégának a vitának vége. Holnap lesz a szavazás. Most következő napi rendi pontunk következik. A az élelmezési világprogram szíriai menekülteknek szóló támogatási programjának finanszírozási nehézségeit, de Levedova úr.